that you can directly go Okay, so good morning. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Némi késéssel kezdjük, méghozzá a hatos napi rendi ponttal, módosítók megtárgyalása. Igazad van, nincs itt a jelentéstevő, de lesz valaki, aki helyette nyilatkozattal él, ez pedig én leszek. Elnöklök is, meg jelentéstevő is vagyok. Egy füst alatt. Almunia úr jön majd, 30-kor, ezért szerettem volna elkezdeni. Hatos naprendi pont, Horvátország csatlakozása július 23-án ahhoz a megállapodáshoz, amely kiküszöböli a kettős adasztatást vállalatok körében. Nétra szúra jelentéstevő aki a repülő késés miatt nem tudott eljönni. Én fogok felolvasni a nyilatkozatot. Latin Croatia. A jelentés jelen lehetővé teszi Horvátország csatlakozását ahhoz a megállapodáshoz, amely jogi kereteket teremt ahhoz, hogy elkerüljük a kettős adóztatást olyan vállalatok körében, amelyekhez kapcsolt vállalatok is csatlakoznak. A, vállalat, a parlament e folyamatban, konzultációs eljárásban formált véleményt. A vonatkozó témadosszié nem bizonyult problémásnak. Az árnyékolódók egyike sem jelezte ellenvetését, és így Horvátország ehhez az egyezményhez és az csatlakozó eszközökhöz a lehető leghamarabb csatlakozhat majd. Az árnyék előadók egyetértettek a tervezettel, egyetlen módosított tervezetbe Tomasik úr az ICR köréből. A, asszony, aki horvát képviselőként hangsúlyozta, hogy mennyire fontos, hogy ö, csökkenti ez a megállapodás az egységes piacon működő horvát vállalatok ö, működését könnyíti meg. Észszerű módosító ez, mindenki szerint, ezt javasoljuk tehát, hogy fogadjuk el ezt az ICR módosítót. A vázolt körülmények között a jelentést vő az így módosított szöveg megszavazását javasolja a délutáni ülés során. Ludvigson úrat nem látom, valaki helyette kér szót, hanem akkor Temesse úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid és egy szakmai jellegű témadoszi ez, úgyhogy nem sem csillogást nem hoz magával, sem különösebb ellenmondásokat nem hordoz. Örülünk annak, hogy hozzárulhatunk ezen egyezmény végrehajtásához és ahhoz, hogy Horvátország ezzel is teljes jogú tagá váljon az EU-ban. Egyetlen módosító került beterjesztésre, mint ön is említette. Persze ugye mondhatjuk azt, hogy ez egy technikai jellegű szakmai dosszié, és Rúza Tomas is asszony módosítója pedig inkább ideológiai jellegű, hiszen arról beszél, hogy az, mennyire fontos az, hogy minimálizunk az adóterheket az adófizetők vállán. Én, mint mediterrán tagállamból származó képviselő, nagyon szívesen látok ilyen megjegyzéseket, úgyhogy a frakcióban egyeztetünk majd erről, ki hogy érez ezzel kapcsolatban, ám ha jelentéstevőnek ínyire van ez a módosító, és a többség, néppárt, ICR, er és többi frakció is elfogadja, hát meglátjuk, hogy reagálunk. Tegnap a frakciülésem mi liberálisok felvetettük, hogy van össze, össze kell keverni szakmai témákat, meg politikai ö, deklarációkat. Én személy szerint nem látok ezzel semmi gondot e módosítóval, de mint mondottam, elvi alapon ö, egyeztetnünk kell azért erről a frakcióban. Nem tudom, hogy a néppárt például támogatná majd ezt a módosítót, meg akár az ICR-ban is többséget élveze. Meglátjuk a következő órákban mi lesz. Köszönöm, Tremósza az úr. Van-e további hozzászóló a témához? Mateli Maletik képviselő. Köszönöm szépen. Mint horvát képviselő, Szeretem volna üdvözölni a kollégákat, és köszönetet szerettem volna mondani mindenkinek, aki dolgozott ezen a jelentésen, különös tekintettel Nyitrasz jelentéstevő úrra. Tomasics asszony módosítója egy nagyon fontos állítás a jelentésben. Szerintem ezt el lehet fogadni. Fontos része ez a jelentés annak, hogy Horvátország teljes jogú tagává váljon a egységes piacnak. Elnök, köszönöm. Ma fogunk erről szavazni, és az áprilisi második plenárison fog, ö, fogjuk ezt megszavazni, vagy a plenes elétárni. Hetes napi rendi pont, közös adórendszer, különböző tagállamok anyja és leányvállalat esetében. Kleva asszony ennek a kérdésnek a jelentéstevője tessék. Köszönöm szépen! Szeretnék először is köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek és a többi kollégának, akik módosítót terjesztettek be a jelentéshez. Nem túl sok módosító érkezett, ezek vagy kiegészítik az én megfogalmazásomat, avagy annak éppen az ellenkezőjét, ellenkezőjét tartalmazzák jelen esetben tett kompromisszumokra nem volt szükség. Néhány általános jellegű megjegyzés a témáról. Örülök annak, hogy a bizottság két olyan változást jelentetett meg a szövegben, amire várt már, amire már nagyon rég várt a parlament. Ez az egyik a hibrid vállalatokról szól. De nagyon fontosnak tartom, hogy forrásnál levonható adó kedvezményekre legyen szükség, ezekre a kérdések, ezeket a kérdéseket sürgősséggel kell tárgyalni, már többször felvetettük ezt, és és nagyon fontosnak tartom azt, hogy az irányelvek megválasztását is valamilyen módon korlátozzuk, olyan esetekben, amikor nincs szabályozás, vagy kevés, ugye sokszor olyan ö, a vállalatok azok felé, az irányelvek felé tendálnak, ahol, vagy a tagállamok felé tendálnak, ahol kevesebb a szabály, vagy kevésbé szigorú. Örülök annak is, hogy sokan gondolják úgy, hogy a verseny torzítást meg kell előzni, tehát olyan adó jogszabályokat kell előtérbe helyezni, ezek, amelyek ezeket meggátolják. A tanácsban nem szabad, hogy befagyasztásra kerüljön ez a, ez a jogszabály. Az a javaslatom, hogy a tagállamokban határozzunk meg egy olyan ö, ö, adószintet az anya és lányvállalatok esetében, ami nem alacsonyabb, mint a tagállamok átlagának 75%-a. Hogyha ezt megtesszük, akkor ez azt jelenti, hogy 25%-kal kéne változtatni a jelenlegihez képest, és ez konkrétan 5 tagállam esetében jelent változást. Jelenlegi esetben nagyon nehéz összehasonlítani a különböző adókulcsokat, főleg akkor, hogyha az anya és lányvállalatok más-más tagállamban helyezkednek el. Egy 2011-es hasonló értelmű jelentést is született már ebben a témában, az akkori szerző is terjesztett elő módosításokat ehhez a jelentéshez. Örülök annak is, hogy nagyon jól együtt tudtunk működni az árnyék jelentős tevőkkel az elmúlt hónapok során. Elnök, köszönöm szépen, Kleva asszony! Nincsenek itt az árnyék jelentéstevők, de Klint úr kért szót, nem tudom, hogy miért. Uh, I'll speak in German. All right, thank you. Alapvetően a javaslat, mely előttünk áll, üdvözlendő. A célkitűzéseit illetően csak egy kérdésem volna szakmai, a szakmai technikai végrehajtás tekintetében. Éppen a jelentéstevő által most beterjesztett anyagban a fogadó országban mentesülne az adófizetésről a vállalat, hogyha legalább 75%-át eléri az általános adószint átlagnak a ö, ö, székhelyországban az adó mértéke. Ez észszerűnek tűnik elméletben, nem a gyakorlatban elég nehéz lesz végrehajtani, mert az, az adókat nem nagyon lehet összevetni adómértéket. Egy magasabb adómértékű ország lehet ö, vonzóbb, azért, mert az adó alap meghatározásakor egy sor kivételt élvez, és ennek vonzóbb lehet, mint egy egyébként alacsonyabb adószínvonalú ország, amely kevesebb eh, kivételt enged meg. Így módon nem lehet biztosítani ezzel a szabályjal, hogy valóban megakadályozzuk azt, hogy kettős adosztás történjen. A végső a vég eredmény az lehet, hogy a székhelyország, illetve a fogadóország is adóterhet ró ki. Tehát a gyakorlatban ez nem ilyen egyszerű. Aztán, hogyha társasági adóról beszélünk, ezzel kapcsolatban vannak tagállamok, amelyek a társasági adón túl egy további adóterhet rónak a vállalatokra, például Németországban, ahol van egy mert, ipari üzési adó is a társasági adón túl. Tehát a tízes 11-es ponttal kapcsolatban, tehát én kétségesnek látom, hogy ez valóban célirányos volna, és valóban a kitűzött célra elérését segíteni. Köszönjük, Önt úr. Stolajan úr. Uh, uh, we look, we had a very good debate in our political group. belül kiváló vitát folytattunk erről a jelentésről. Több módosító indítványt is tudtunk támogatni. Egyetértek Klimc úrral Nem tudjuk azokat a módosítókat támogatni, amelyek ilyen korlátozásokat állapítanának meg. Például a társasági adó nem lehet alacsonyabb, mint a kötelező társasági adóráta 75%-a az ilyen határértékeket egész egyszerűen nem tudjuk támogatni. Azért, mert vannak olyan országok, a napnál világosabb a, az adópolitika, és hát ez tagállami hatáskör, nem európai hatáskör. Van egy másik módosító indítvány a 10%-kal kapcsolatban. miszerint a cég tőkéjében nem lehet 10%-nál több ez, a, ez az arány, ettől hát ezt fölemelnék 15%-ra, szerintem a 10% az teljesen rendben van. Ennyit szeretnék elmondani ezen a ponton. Köszönjük Sztolajan úr! Nem tudom, hogy az Európai Bizottságnak ezen a ponton van-e hozzáfűzni vagy Úgy látszik, hogy nincsen nekik. Akkor Kleva asszonynak adom vissza a szót. Egyetértek, ahogy ezt az elején mondtam Vagy valaki támogatja az álláspontomat, vagy teljesen ellenzi, középút nincsen. és én megmondom őszintén, hogy a, én az adóharmonizáció híve vagyok, bár tudom, hogy ez ügyben vannak a frakciók között jelentős eltörés, Tudom, hogy a különböző tagállamok adórátáit nagyon nehéz összehasonlítani. Talán a mandátum elején ambiciózusabbak lehetünk, az új parlament talán merészebben fog tárgyalni. a fogalmi véleménykülönbségek eh, remélhetőleg majd megoldódnak, de hát meglátjuk a módosítók ügyében pontosan konkrétan ez hogy alakul. Köszönjük, a vasszony, erről ma fogunk szavazni délután. A második eh, áprilisi plenáris ülésen kerül ez a plenáris napi rendjére. Most egy pár percre eh, felfüggesztjük az ülést, azt követően pedig Almónia biztos úrral folytatjuk. Tehát 5 perc szünet, köszönöm. Okay, um... Rendben. Elkezdhetjük, folytathatjuk. Örömmel üdvözlöm körünkben Almunia biztos urat. Ebben a zárófordulóban, az eszmecserék sorában elnézés kérek, hogyha egyszer-egyszer elhalkulok, bronhitisben küzdködöm, ez tán az oka annak, hogy hogy nem csókoltam meg Almunia urat, mikor megérkezett, de talán nem jól festett a webstreaming tévéadásában, hogy eltoltam magamtól. Ennek az oka az, hogy beteg vagyok. Tehát az utolsó alkalom, hogy a biztos úr körünkben jár, az Ekon szakbizottság előtt, üdvözöljük őt, és köszönjük neki a kiváló együttműködést a parlamenttel, és különösen a mi bizottságunkkal e ciklus során. Sejtettük, ugye amikor meghallgattuk annak idején, hogy milyen hozzáállással kezdi el a biztosi munkát, és itt van előttem ma most is a kérdőív, megkérdezzük akkor, hogy hogyan fog együttműködni a parlamenttel. A meghallgatás során azt mondta, igen, természetesen együtt fogok működni a parlamenttel, és alá is írta ezt a ö, nyilatkozatát. Ez elindított egyfajta láncreakciót, azóta minden biztossal alárattuk ezt, ön annak érdekében, hogy méltányos, hatékony módon valósulnak meg a versenypolitikában a bizottsági döntések, és együttműködjenek velünk a többi bennünket érintő gazdasági portfólió tervezése során. Azt nem mondhatom, hogy tökéletes volt az ön teljesítménye, de igen jónak ítélhetjük ebben a ciklusban, és reméljük, hogy az új Ekonszak Bizottság és az új biztos követi majd e jó gyakorlatot, amelyet kialakítottunk önnel, és az egyik versenyjogi jelentésben is megvalósult az a versenypolitikai párbeszéd, amely megértett együttműködésben politikai együttműködés számon kértéseket jelent az egyik oldalon, másrészt pedig az információ és erre időben való megvalósulását a másik oldalon. Nagyon örülünk annak, hogy eljött, minden alkalommal, amikor kértük a szakbizottság elébe. Talán még gyakrabban is meghívtuk Önt, mint ahogy időt tudtunk szakítani. Meghallgatások részen hatalmas munkaterhünk volt a bennünket érítő szaktémákban. Ha nem hívtuk így akar, azért volt, mert sok volt a munkák, nem azért, mert nem szívesen láttuk volna, mert nem lett volna szükség a párbeszédre. Önnek is nagyon sűrű rendje, munkarendje volt, elnézését kérjük, hogyha sokszor ö, szoros határidőkkel hívtuk meg ön. Nagyon sok anyagot küldtünk el önnek, képviselőtársaim adták át nekem ezeket, és én továbbítottam önnek a szakbizottság témáit, illetve a versenyjogi munkacsoport munkáját érintő témákban. Időről időre kellett, hogy figyelmeztessük önt ezek határidejére, ám ez a többi biztosan is így volt. Itt is sikerült azonban egy jó gyakorlatot kilakítanunk önnel, munkagyakorlatot, reméljük, hogy ez majd folytatódik. Az éves bizottsági munkaprogram a versenyok területén lehetővé teszi a parlament számára, hogy megszervezze munkáját az a versenypolitika tekintetében, és meghívhassunk vendégeket, nemzeti szakértőket előkészülve a jogalkotási és nem jogalkotási eszközök végrehajtása, illetve tervezése során nagyon jó lenne, hogy ez is rutinná válna ebben a házban, és nem kéne mindig újra és újra előírnunk Jelentős előrelépések születtek aztán a versenyjog megsértéséből származó károk kompenzációra vonatkozó irányelv tekintetében a háromoldalú intézményi megbeszélés lezárása ma délután várható. Régóta kérjük e kérdés megoldását, már az előző ciklusban is, mert hogy nagyon sok ellenmondást hordozó területről van szó. Jó lenne, hogyha együttdöntési eljárásban találnak megoldásra, és köszönjük hogy tartotta a parlamentnek tett ígéretét, mi szerint törekszik erre a megoldásra majd, reméljük, hogy lezárlásra is kerül ez majd ma délután méghozzá kielégítő módon. Azt is gondolom, ez is jó példa, precedensértékű, hogyha a szerződések módosítása van szükség, fontos, hogy a parlament is milyen komolyan bevonják ebbe, hiszen ez a demokratikus előjogok érvényesülését illeti, jelenti a versenyök területén is. Ez a szerződésmódosítás sokszor megoldja, ha gyorsan lépünk a problémákat, mielőtt jelentkeznének máshol is. Említettem már, mit, miket csináltunk együtt, a, együttműködtünk az önök szolgálataival, és az interchange díjakra vonatkozó irányelv egy döntési eljárásában is nagyon jól sikerült együttműködnünk, ez is pozitív területnek bizonyult, ám az állami támogatások kapcsolatban is vannak még tennivaló, különösen az átmeneti szabályok, amelyek a bizottság, amelyeket a bizottság elfoglalt a pénzügyi válság keretében, az olyan crisis, crisis communications szabályok tekintetében mondható el, és a bankoknak adott támogatás szabályozása, illetve az állami támogatás modernizációs folyamatát tekintetében mondható ez a krízis kommunikáció ügyében az engedélyezési keret némi aggodalmat keltett, és ezt kifejezést nyert néhány versenyjogi jelentésben is. A bizottság által elfogadott átmeneti szabályok ugyanakkor sikerrel jártak abban, hogy stabilizálták a pénzügyi rendszert, és de facto válságkezelési eszköznek bizonyultak. Ilyen értelemben tehát pozitívnak értékelhetjük, ugyanakkor agályokat keltett az, hogy ez az államadóságokra is hatással lehet negatív irányban. Az állam támogatások modernizációja sorában azt hangsúlyoztuk, hogy a kevesebb, ám jobban időzített az, az előnyös. A 109-es szík két tanácsi rendeltet érint az állami támogatások modernizáció kapcsán, és ezáltal szabályozási eljárásra nyílt lehetőség. Mi hozzájárultunk ugyan inputtal a tartalom kialakításához, az együttdöntési eljárás hiányában, nem tudtunk igazán részt venni a folyamatban, és ez nem volt számunkra kielégítő. Ugyanakkor a nemzetközi megállapodás, amely a Svájcban megkötöttünk, a versenyjog végrehajtása tárgyában, amely a parlament konszent eljárását igényelte, ebben is részt vettünk, ám kérdés, hogy fenntartható lesz-e ez a szabály a svájci népszavazást követően. Az Ekonszak Bizottság mindig erősen támogatta ennek létrejöttét európai szinten is, meg az európai versenyjogi hálózat révén is, valamint nemzetközi szinten is, ennek megvalósulását is egy globális környezetben a kartelek is határon átnyúló módon működnek, és sokszor több állam jogszatóságára is kiterjednek a vállalategyesülések. A parlament szorosan együttműködött e szabályozási folyamatban, tárgyalva szeretnék tárgyalni a jövőben is ilyen versenyjogi megállapodások kialakítása. Akkor egészében vizsgálva tehát pozitív mérleget vonhatunk, azt mondva volt az ön ciklusa során jó volt az együttműködés. Ez a szakbizottság több, ebben a formában önnel tehát nem fog találkozni a választások után. Tehát a 10 pontból 8-at adhatunk önnek, ez bizony jó eredmény, most pedig önél szó. Nice, uh, chairwoman, and uh, thank you. Elnök asszony, Sharon, köszönöm kedves szavaidat. Több mint négy kemény év van mögöttünk. Sokszor találkoztunk az Econ szakbizottság tagjaival, képviselőkkel, önnel, veled, Remélem, hogy a mandátumunk végén, az enyém ugyan kicsit hosszabb, mint a tiéd, hogy a nyolcról akár kilenc és félre e, is felkúszhat az a jegy, hogy ez az értékelés. Én még nem fejeztem be. Nagyon remélem, hogy az utolsó napig, október 31-ig tudok még sokat tenni a közös ügyekért. A bizottság elnöke, a tanács elnöke, a, fő, a főképviselő, a következő bizottság tagjai. Mielőtt kineveznék őket, természetesen meghallgatásukra sor kerül itt az Európai Parlamentben. Nekem minden esetre nagyon nagy élmény volt az Ekon szakbizottsággal, a gazdaság és monetáris szakbizottsággal együttműködni. Még akkor is, hogyha akkor is, hogyha rengeteg nagyon bonyolult és nehéz jogszabályt kell együtt elfogadnunk, azt hiszem, hogy nyílt sisakkal folyt végig a, ez, a, ez a munka, és nagyon pozitívan tudok csak nyilatkozni. az együttműködésről. Ez az utolsó alkalom, hogy e, tárgyalhatunk. Hát ezért röviden beszámolnék arról, hogy miket tervezünk a szerkezendő hetekre, hónapokra a kártérítése kapcsolatos irányelvet említette az elnök asszony. Remélem, hogy a triológus eredményesen zárul, még az európai választások előtt. A állami vagy, vagy tehát a magán, illetve állami kártérítések esetében is a a nagyon fontos az, hogy a szabályoknak érvényszerezzük. Sok tágalom esetében azt hiszem, hogy ez nem okozhat olyan nagy problémát, ugyanakkor az, hogy európai szinten egyenlőek legyenek a versenyfeltételek, ehhez szükség van ezekre a jogszabályokra, amelyek, erre a jogszabályra, amelyet remélhetőleg a következő áprilisi plenáris ülésen Strasbourgban az Európai Parlament meg is szavaz. Nehéz gazdasági időket élünk. Az belső piac terén vannak még kihívásaink az távközlésben, a digitális ágazatban, szolgáltatások során terén sorolhatnám tovább. Azt hiszem, hogy az európai gazdaságokat jobban lehetne integrálni annak érdekében, hogy az állampolgárok, a cégek, a kis- és középvállalkozások, a, a vezető európai cégek érdekeit szolgáljuk. Az európai társadalmi modellnek is megfelelne ez. a versenypolitikát így képzelem el. Éppen ezért a verseny eh, jog végrehajtásáért, ezért eh, is eh, kardoskodtam mindig. Először is lássuk a pénzügyi ágazatot. A válság óriási károkat okozott a pénzügyi ágazatban. Ezért az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályi keretet is át kell alakítanunk, hiszen a válság elején állami eszközökkel próbáltak a pénzügyi ágazat segítségére sietni. Mi, amennyire tőlünk telett, megpróbáltuk elérni azt, hogy minél kevesebb adófizetői pénz kerüljön felhasználásra. Azt hiszem, hogy a legtöbb esetben büszkék lehetünk az elért eredményekre, mert a nagyon sok bank visszafizeti, vagy visszafizette már a válság elején kapott pénzeket, támogatásokat. Jó néhány bankot fel kellett számolni, még állami támogatásokkal sem voltak versenyképesek. Több mint 20 bankot kellett teljesen felszámolni az év, elmúlt évek során bizonyos területeken, a problémás országban, Görögországban, Írországban, Cipruson, Portugáliában, Spanyolországban dolgozunk ezen, azokat a döntéseket hagyjuk végre, amelyeket nem csak a tagállami pénzekkel, hanem az európai pénzügyi támogatási programokon keresztül csatornáztunk ezekbe az országokba. és például a, az EKB e, átvilágítás, EKB, e tehát a bankok, e, Európai Központi Bank általi eszköz követően is további intézkedésekre készen állunk. Azt hiszem a válság legkeményebb részén már, már túl vagyunk. de a bail-in rendszerek, amelyeket bevezetünk, ezek nem mindig jelentenek feltétlenül opciót, megoldást, hiszen mondjuk a, a részvényesek, betétesek, részvényesek nincsenek olyan helyzetben, hogy e, további pénzeket pumpáljanak a bankokba. Trösztellenes vizsgálatokat is végeztünk, és az Euribor ügyben nagyon komoly bírságokat szabtunk ki, kartel ellenes fellépésünk sikeres volt, a származtatott ügyletek tekintetében például a svájci frank alapú derivatívák esetében is vizsgálódunk, bár formális döntést még nem hoztunk azzal kapcsolatban, hogy a devizaügyletek tekintetében történt-e visszaélés. illetve főként az energiaágazatban az olaj árak manipulációjára is utalnak jelek, ezt is vizsgáljuk. A kartelekre vonatkozóan mindenképpen szeretnék szólni arról, hogy az autóalkatrészipart is eh, árgus szemeket figyeljük eh, ez ügyben. Eh, két döntést is hoztunk, az egyik az autóülés szivacsra vonatkozott, és ezzel e, a két formális döntése párhuzamosan jó néhány autó alkatrész ügyi vizsgálat e, folyik, hát az utódomra marad majd az a feladat, hogy lezárja ezeket a vizsgálatokat. Az autó alkatrész e, ipar Tudjuk, hogy mi elengedhetetlen, ha beszállítók elengedhetetlenek az, hogy az európai autóipar működőképes maradjon, de hát a szabályokat nekik is tiszteletben kell tartani az energiaágazatban, itt, volt például, itt van a Gazprom ügy, vagy a pár héttel hoztunk egy másik döntést, a domináns piaci helyzettel való visszaélést is vizsgáljuk egyes tagállamokban, gondolok itt például Bulgáriára, a volt állami monopól eh, vállalatokra vonatkozóan. És az energetikai és környezetvédelmi állami támogatásokra vonatkozó új iránymutatásokat eh, is elfogadjuk nem sokára. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a, a környezetvédelmi és energia hatékonysági céljainkat eh, teljesítsük. Ugyanakkor ezeknek összhangban kell lenniük az állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal, de figyelembe kell vennünk azt is, hogy ezek a stratégiák és ezeknek az állami pénzekből történő támogatása milyen hatása van, például az energiaintenzív ágazatok esetében. Megpróbáljuk megtalálni az arany középutat annak érdekében, hogy egyrészt a célokat, a stratégiát szolgáljuk, ugyanakkor a, a, az állami támogatásokra vonatkozó általános keretbe is be kell milleszteni ezeket, anélkül, hogy hátrányba kerülnének ezek az ezek az ágazatok. A cégfúziókkal kapcsolatban volt egy ír, egy, eh, egy német eset is. Nos, itt óriási beruházósokat eh, várunk el ezektől a eh, cégektől. A verseny persze ugyanakkor a szabad versenyt meg kell védenünk, az nem működik, hogy a hálózatok továbbfejlesztése azt jelentse, hogy a szabad versenyt korlátozzuk. Éppen ezért a ezek említett fúziók, illetve a további fúziós cégösszolvadási kérelmeket is e tekintetben kell vizsgálni. A Google vizsgálatról többször beszéltünk itt az Önök Szakbizottságában. Ez is fontos megemlítendő döntés. A közül múltban fogadtuk el azt az iránymutatást, amely az állami támogatásokra vonatkozik a légközlekedésben illetve az elmúlt hetekben nagyon fontos új munkát végzünk, a kutatás, fejlesztés és innováció területére vonatkozó iránymutatásokra gondolok. Azt hiszem, hogy ennek nem kell hangsúlyozni a fontosságát, hiszen megfelelően, a megfelelő ösztönzőkkel, a megfelelő ö, koncentrált módon kell az állami pénzeket, vagy közpénzeket a kutatás kutatásfejlesztés innováció támogatására használni. Misa Bárnyéval válvetve állunk a fizetési rendszer irányelv reformja mögött, illetve a száva jelentés is ide tartozó téma, amelyről most tárgyal egyébként az Európai Parlament. Az Önök Szakbizottságának legutóbbi álláspontja azt ezt, ezt örömmel fogadtam, ez teljesen megfelel a mi álláspontunknak, a az mi vizsgálataink eredményeinek. Eh, ez egyszerre Európát is eh, segít, illetve a Mastercardot sem lehetetleníti el. Az Econ szakbizottsággal ezen fontos eh, témákban, például a fizetési rendszerek reformjában szívesen együttműködek. Ezeket szerettem volna bevezetőként röviden, mint egy dióhéjban felvillantani. Köszönöm az együttműködést, köszönöm a kedves szavakat, mindenkinek sok sikert a választásokhoz főként azoknak, akik az én pártom színeiben állnak majd versenybe. Köszönöm. So, uh, thank you very much. Köszönjük szépen. Hát elég szőrös szívű vagyok. Nyolcasnál jobb osztályzatot senki sem kap tőlem. Nézzük a kérdéseket. A néppárt nevében Pablo Szálba következik. Köszönöm szépen, Sharon, köszönöm, biztos úr. Nos, szerencsét kívánt nekünk. Én elvileg nem akartam kérdést felvetni, de szerettem volna azért jobb osztályzatot adni, mint az elnök asszony. biztos ismertette azt, hogy ön több ön több lehetőséget adott a Google-nek, mint más, más szabályzók. Ezt mi indokolja? Ez lenne az egyik kérdésem. A másik kérdésem, van egy olyan jelentés, aminek én vagyok a jelentéstevője, és a következő a következő parlamenti ciklus előtt ezt még be kéne fejezni, meglátjuk, hogy sikerül-e. Kérdés, kérdésem, hogy ebben a kérdésben van-e nézeteltérés a bizottság és a parlament között, tehát ugyanúgy gondolkodnak-e, mint mi. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem, hát önt nem fogom támogatni a a választások alkalmával, de azért személyesen minden jót kívánok önnek. Also, Mr. Langen. The same. Langen úr, ez is vonatkozik. <laughs> Caso, caso Google. Well, hasta ahora hay, que yo sé... Nos, szerintem egyetlen európai fóruma van eh, a szabályozásnak versenypolitikában. 2010. novembere óta a bizottság foglalkozott ezzel, illetve a Federal Trade Commission az Egyesült Államokban szintén tárgyalta ezt a témát. Körülbelül ugyanazon problémákkal, kifogásokkal foglalkoztunk. Ők másfél éve befejezték, ez 15 hónappal ezelőtt befejezték a nyomozást. Gyakorlatilag jóvá hagyták a jelenlegi helyzetet, de azért voltak olyan egyoldalú koncesziók, amelyeket én, ha megengedik, akkor úgy minősítenék, hogy ezek kisebb, alacsonyabb jellegű problémák. A Google-nak nagyon komoly piaci pozíciója van az Egyesült Államokban. Az észak-amerikai piacon körülbelül 70%-os a piaci részesedése a Google-nek, 70 és 75% között van valahol. Nos, azért Európában egy az e e Európában a Google részesedése több mint 90%, azért Amerikában vannak még riválisai, de Európában egyértelmű a helyzetük. A legtöbb európai országban, nem ismerem az átlagot, de a legtöbb európai tagállamban több mint 90% ennek a keresőnek a részesedése. de vannak más keresők is, őket is egyetlen, egyetlen kattintással elérhetjük, de valamiért az európaiak többsége mindig a Google-lel keresnek. A Federal Trade Commission-t én nem kritizálnám, de ott más a helyzet. Azért lehet, hogy annyira nem különbözik a helyzet, hogy másként kezeljük a Google-t, de most adjuk a részleteket. Itt még folyik a nyomozás, még nem zártuk le, egy új fázisba került a nyomozás. A formális feljelentők felé fogunk leveleket megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy a Google január végén leadott legújabb felvetései miért oldják meg a helyzetet szerintünk? Hát érvelni fogunk, a feljelentőkkel párbeszédet folytatunk, mindenki érvel, majd tárgyalunk. Nem hiszem, hogy ennek hatására a feljelentők megváltoztatják majd a véleményüket, de nagyon komoly tárgyalások érvelések vannak mögöttünk, mindenre, mindenre van lehetőség, az biztos, hogy a nyomozás még folyik, nem tudom, mi lesz a végeredmény. Annyit tudok mondani, hogy a nyomozás végeredménye egyébként nemrégiben né- néhány képviselővel tárgyaltam is már erről. Tehát az biztos, hogy őszig a bizottság mandátumának lejáratáig biztos befejezzük ezt a, ezt a nyomozást. Ezzel kapcsolatban semmiféle kétség nincsen, most már az utolsó fázisában járunk ennek a nyomozásnak. És van itt egy olyan kérdés, amit nem mindig értelmezünk helyesen. A domináns pozíció vel kapcsolatban miért a 9-es cikket elevenítik fel, a jogilag kötelező érvények, jogilag kötelező érvényű ö, ígéretek lehetővé teszik azt, hogy megoldjuk a ö, domináns pozícióval kapcsolatos problémákat. Ugyan nyomozás során értelmezzük a dolgokat, értékeljük a dolgokat. Szerintem nem érdemes megváltoztatni ezt a jogalapot, hogyha egy olyan végeredmény születik, ami jogilag kötelező érvényű, és amely megoldja a nyomozás során előkerült problémákat. Volt olyan, hogy módosítottuk a ö, menetrendet, tehát volt olyan, amely volt olyan nyomozás, amely a hetes cikk alapján indult el, és aztán végül a kilences cikkre tértünk át, és kötelező érvényű ígéretet vasaltunk ki az érintett vállalattól. Például néhány héttel ezelőtt volt egy ilyen döntés a szabadalmakkal kapcsolatban. Ott a hetessel cikkel kezdtünk, aztán végül a kilences cikkhez lyukadtunk ki, de van olyan is, ami van olyan eset is, ami, ahol pont az ellenkezője történik, tehát 9-es cikk alapján indultunk el, és aztán nem kaptuk meg a megfelelő ígéreteket, és a 7-es cikkhez érkeztünk. 2004 óta mind a két megoldás elképzelhető, de valójában nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a versenypolitikai problémákat megoldjuk. Meg kell nézni azt, hogy melyik eszköz a legalkalmasabb arra, hogy a problémát megoldjuk. Szerintem a domináns pozícióval való visszaélés olyan dolog, ahol meg kell nézni, hogy ex post milyen megoldást lehet alkalmazni. Szerintem tehát még a legalkalmasabb eszközt kell megtalálni. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm. Igen, erről mostanában sokat beszélünk. Antolin Sánchez Presedo következik a szocialisták nevéről. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is hadd mondjam el azt, hogy milyen kitűnő volt az intézményi kapcsolat. A bizottság és a parlament között a versenypolitikában folytonos volt a párbeszéd, nagyon átláthatóak voltak a viszonyok, nagyon jó volt tehát az intézményi együttműködés a biztos úrral, és közvetlen munkatársaival. Én egy időben a munkacsoport elnöke voltam, és hadd mondjam el, hogy nagyon pozitív élményeim vannak erről az időszakról, az együttműködésről. A verseny politikában a parlamentnek nincsen jogalkotási jogköre, Korábban tehát így volt, most viszont elértünk oda, hogy társjogalkotó lett. Ez teljes mértékben megfelel annak az ígéretnek, amelyet biztos úr tett a meghallgatásán. És valószínűleg ezt még azért ki lehet teljesíteni a jövőben. Néhány függőben lévő kérdésről szeretnék most beszélni. Ismerjük ugye biztos úr munkáját, tudjuk, hogy mit tett az elmúlt öt évben, illetve gazdasági biztosként is megismertük őt annak előtte. Nos, először is hadd mondjam el azt, hogy mennyire fontosnak tartom az átláthatóságot. Főleg a versenypolitika területén a lehető legátláthatóban kell végezni a bizottságban a munkát, például az állami támogatások esetében ezeket a dolgokat mind ismerni kell, tehát nyilvánosságra van szükség, fontos, hogy átfogó információt kapjunk, hogy mindenki számára elérhető. Tehát az államháztartások és az, és, a, és az adófizetők számára is nagyon fontos az, hogy megismerjenek minden részletet. Következő kérdés Google. Hát itt több kérdés is fölmerül. Nyilván sokkal jobb megoldásokat találni, mint holmi szankciókkal fellépni. Kérdés az, hogy a, az okozott kárt hogyan lehet valahogyan megtéríteni. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet pontosan megoldani. Ezen el kell gondolkodni. és ez a 2003-as rendelet reformjához is kapcsolódik. Ugye nyilván Azóta már eltelt tíz év, a tíz évből tanulhattunk. A privát és a közszféra közötti összefüggéseket összefüggéseken el kell gondolkodni. Nos, fontosnak tartom, hogy a verseny politikával foglalkozó hatóságok valóban függetlenek legyenek, erre vonatkozóan egyértelmű szabályok kellenek, és hogyha ez megtörténik, akkor jó lenne az, hogy a hozott döntések mindenhol érvényesítésre kerüljenek. Tehát egy, egy, egy olyan rendszerre van szükség, egy olyan hálózatra, ahol összehasonlítható döntések születnek. Ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy milyen gondolatokat tud elmondani ön, mit gondol erről, és még egyszer megköszönöm az öt éves munkát. Válasz. Köszönöm szépen. Megköszönöm önnek is az együttműködést az évek során. Valóban nagyon komoly munka van mögöttünk nem csak a versenypolitikával kapcsolatban, hanem elmondhatom azt is, hogy Sánchez Presedo úrral kiváló volt az együttműködés, nem csak azért, mert egy országból származunk, és ugyanannak a pártnak a tagjai vagyunk, hanem azért, mert nagyon szigorú, nagyon intenzív munkát folytatott Presedo úr, és hát nem a jövővel foglalkozott, hanem megpróbálta a konkrét problémákat megoldani, de ez más lapra tartozik. Nézzük az állami támogatások kérdését, tehát állami támogatások a banki szektor felé. Itt mindent megtettük azért, hogy azokat az eredményeket elérjük, amelyeket aztán láttak az éves eredmény táblán, és azt próbáltuk elérni, hogy a lehető legérthetőbb módon jelenjenek meg ezek az eredmények. az adófizetők pénzét, ugye ami egy hatalmas összeg, ha állami támogatásként ítélik, akkor egyfajta kockázatot vállalnak ezzel. És a versenypolitikai főigazgatóság honlapján ezeket a dolgokat mind nyomon lehetett követni, fontosnak tartottuk tehát a nyilvánosságot. Az állami támogatások modernizációjával kapcsolatos iránymutatások úgy lettek kialakítva, hogy minden polgár, minden európai polgár, minden érintett fél megismerhesse őket, tehát az átláthatóság itt is alapel volt. Azért bizonyos tagállamokban volt némi ellenállás, de szerintem, miután ez benne van már az iránymutatásokban, ez nagyon komoly előrelépés. Aztán ott van a Google nem csak a Google-re vonatkozik az, amit mondok, hanem az összes 9-es cikkhez vonatkozó, 9-es cikkre vonatkozó ö, esetre. Ugye fölmerül a kérdés, hogy hogyan lehet kártalanítani az áldozatokat, vagy a károsodottakat. Ezen valóban el kell még gondolkodni a jövőben, de releváns a felvetés. Akár a 7-es cikk, akár a 9-es cikk, alapján történik megoldás. Fontos az, hogyha a domináns pozícióval visszaéltek, akkor az áldozatokat, vagy a káro, károsodottakat kártalanítsák, tehát térítsék meg a károkat. Ezzel még foglalkozunk majd. Az utolsó dolog, amit említett, ezzel is teljes mértékben egyetértek a jövőben az új bizottság és az új parlament, illetve a tanács is kell, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Fontosnak tartom, hogy megfelelő megfelelően működjön a versenypolitikai szabályozó testületek hálózata. Ugye 2004 óta állt fel ez a hálózat. Fontosnak tartom, hogy minden tagállamban ugyanolyan szigorú szabályok mentén működjenek ezek, hogy koherens legyen a szerződésben foglalt szabályok betartása. Fontosnak tartom ezt, hiszen így lehet igazi eredményeket elérni a szakpolitikák végrehajtásában. De sajnos nem minden tagállomban van meg, vagy rendelkeznek a megfelelő forrásokkal ezek a szabályozó hatóságok, illetve nem minden tagállamban függetlenek ezek a hatóságok. Ezt kell megoldani, vannak tagállamok, mondom, ahol ez különösen nehéz, próbálunk ezeknek a tagállamoknak segíteni, de nincsenek jogi eszközeink. de úgy igaz ez az ágazati szabályozókra is, például a Telekom esetében, vagy az energiaszabályozók esetében, ott vagy vannak, vagy vannak tagállami szabályok, vagy nem, de például a mi esetünkben, tehát a versenypolitikában sokszor egész egyszerűen nincsen, nincsen meg a jogalap. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Most az ALDE nevében Ramon Tramóze kicsit spanyollá válik a párbeszéd. Köszönöm, elnök asszony, Amónia biztos úr, köszönöm, hogy eljött a parlamentbe. És személyesen is szeretném megköszönni azt a kiváló együttműködést, amelyet folytathattunk az elmúlt öt évben. Két konkrét kérdésem volna. A Vugalanti antitrust ügy az egyik, amelyre vonatkozóan a trusti megfigyelésről szeretnék kérdezni. Mi közvetlenül visszacsatolásról lehettünk a, egy döntés végletesával kapcsolatban a a kurátor monitoring tekintetében és a, a különféle kutatási elemek tekintetében a Google vizsgálata során úgy tűnik, hogy az aukció nyer, nyereséges azok, akik a legnagyobb jövedelmet húzták a Google-ből, és nem, ott nem, az a cél, nem az volt a cél, hogy a leginnovatív eh, KKV-k, vagy a relevánsabb termékek, vagy a leginnovatív eljárások nyerjenek. Hát ez a megoldás mennyire tekintető jónak? Szerintem a fogyasztók számára jobb eh, a eh, kártérítések rendszere, ám lehet, hogy magasabb a Google szolgáltatások ára. Tehát ha a Google növeli a bevételi redukciós mechanizmusait, akkor még dominánsabbá válhat. Lehet, hogy a következő versenyjogi biztosnak lesz még dolga a Google-el. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tremosa úr. Én nem tudok most egy olyan nyomozásról részleteiről beszámolni, ami jelenleg folyik. Korábban egy zárt ülésen, ahol kizárólag csak a képviselők voltak jelen, az EKON képviselői. Kicsit részletesebben tudtam beszélni, de itt most csak általános dolgokat mondhatok, általánosságokról beszélhetek. Egy döntőbíró fog dönteni arról, hogy megfelelően alkalmazták-e a döntést, például Google esetében. Ez nyilván egy független döntőbíró lesz, akit a bizottság nevez ki. Olyan döntőbíró lesz, aki a verseny képességi biztosnak beszámol majd arról, hogy pontosan mit látott, milyen eseményeket. Tehát jelentési kötelezettsége van, ő maga fog dönteni arról, hogy mi szerepel a jelentésében, és válaszol arra is, az összes olyan panaszra, felvetésre, amit az ágazat bármely tagjától kapott. Ez véleményem szerint egy logikus partner, nem csak ebben az esetben, hanem más olyan esetekben is, amikor a 9-es cikk alapján indult el a indult el a nyomozás, de vannak kevésbé ismert esetek is, ezeket nyilván majd megismerik a jövőben. De ezek a játékszabályok, bármely személy vagy vállalat, amely, fel, amely esetében felmerül az, hogy esetleg a 9-es cikk alapján elindított folyamatban nem teljesítik majd az ígéreteiket, akkor kell egy döntőbíró, aki kivizsgálja ezt. A múlt évben egyébként volt egy ezzel kapcsolatos eset, amikor is egy 9-es cikkben az ígéretet nem tartotta be az illető cég, akkor a döntőbíró fellépett, és nagyon rövid idő alatt beszámolt arról, hogy nem, nem történt meg a teljesítés, és nem csak felszólították az illető céget, hogy teljesítse az ígéreteit, hanem kiszabtunk egy, egy fél milliárd eurós bírságot is. Tehát a döntőbíró szerepe az, hogy a 9-es cikkben született döntés végrehajtását ellenőrizze, ez nagyon fontos szerep tehát. Aztán vannak specializált szolgálataink, amelyek vizsgálják egyszerre paralel módon az ügyet. És a kifizetések nem az aukció végeredményét tükrözik, hanem hogy hányszor kattintanak egy alkalmazásra, vagy egy keresőprogramra. Nyilván, hogyha egy, alkal, hogyha egy, egy program nem elég népszerű, akkor senki sem fog kattintani, és ezzel nyilván arányban van a végösszeg is. Nos, fontosnak tart, tartom azt is, hogy hogy hogyan szabjuk ki, vagy hogyan szabjuk meg a, a bevételeket, az alapján, hogy hasonló szolgáltatásokkal kik rendelkeznek mégis milyen a piaci részesedésük. Just waiting for the end Vártam a tolmácsolás végét. Most a zöldek nevében Buzz Eichhout. Köszönöm Sharon, köszönöm biztos úr, hogy eljött. Két kérdést szeretnék felvetni és megvitatni önnel. Az egyik az energetikai állami támogatás, a másik egy konkrétabb ügy, egy holland reptér állami támogatása szülőke pátriám illeti. Az energetikai kérdésben tavalyi javaslatában nagyon világosan fogalmazott, miszerint technológiai semlegesség kell, hogy a javaslat közepén, közepén álljon. Ezt sokan bírálták. Szerintem a technológiai semlegesség a megújuló energiaforrás tekintetben már kipróbálásra került Hollandiában, és 2008-tól mostanáig 3%-ról 4, hatalmas 4%-ra nőtt a megújuló energiaforrások aránya ez azt jelenti világosan, hogy a technológiai semlegeség egyáltalán nem működik, mint szakpolitika az energetika területén. Európai célok elérése, ha, ha valóban fennmarad, mint cél, hát akkor felveti a kérdés, milyen irányba is megyünk. És a mostani tervezet, amelyet most konzultál, amiről most konzultálnak, amit persze senki sem látott, csak mindenki itt a teremben. Még, no, ezekben a tervezetekben az új technológiák hosszú távú potenciálnak nagyobb teret engednek, és kicsit olyan irányokat is meghatároz, amelyek konkrét technológiákat is előnyben Tehát nekem mit jelent ez a valóságban? Ha például van egy hosszú távú technológia, ami az évek során drágábbá válik, hát az, ha van ilyen, akkor az, az atomenergia. Úgyhogy ezzel, ennek kapcsán érdekelne a Hinkley támogatási rendszer, brit támogatási rendszer ö, ö, projektről mi a véleménye ezzel kapcsolatban. És általában az energetikai állami támogatások körében, ha javaslattal él majd, hallottam egy áprilisi 8-9-i dátumról, ám hogyha a konzultáció a több mint ezer hozzászólás, vagy beterjesztéses konzultációt igazán mérlegelik, és jó módon talán a, a megújuló energiaforrások észszerű támogatása fontosabb, mint hogy gyorsan lezárjuk ezt a dossziét. A másik kérdésem, a német határ mellett van egy a, a Twente városánál, a Münster Osnabrücki reptérhez közeleső holland reptér, 100 kilométeren belül van a német reptérhez, és az a holland kormány nagyban támogatja, állami támogatása a Twentei repter építését, 20 millióval már, miközben 100 kilométerre német oldalon egy alul kihasználtsággal küzdködő német reptér működik. Volt egy eset Gdansk lengyelvárosában, ahol hasonló helyzet volt, épült egy reptér mellette, volt egy kihasználatlan reptér, nem engedték meg az állami támogatások nyújtását, vajon itt a Trentei hollandi reptérnél vajon hasonló döntés lesz-e? Köszönöm. Először az energetikai körzetvédelmi iránymutatásokról szólnék. Először is a technológiai semlegesség, mint olyan, szerintem jó elv. Gyakorlatban nagyon nehéz persze végrehajtani. Ezt be is látjuk. Ez nem az, itt a tervezett utolsó verziója, amely a szolgálatok közötti konzultáció folyamatában van most, nagyon széles körű konzultáció van már túl. És arról biztosíthatom, hogy minden válasz a konzultáció a közmeghallgatás minden felvetés és válasza elemzésre került, és elemezzük még a illetékes főigazgatóságban. Persze nincsenek végtelen forrásaink, ám ami van, azokat az allai jó sápárkodik a szolgálat, és én teljesen elégedett vagyok a DG.com működésével. Általában is, meg különösen eh, energetikai fejlesztési iránymutatások kiértékelése terén, amely rendkívül fontos, és nagyon sok hozzászólást, meg figyelmet kapott, és kap az utolsó pillanatig bizonyal. Úgy gondolom azonban, hogy április 9 dátum, az elfogadási dátum továbbra is fontos, hogy július 1-ben az életbe léphessen, és hát persze ezt az érintettekkel tudatni kell, ahhoz, hogy végre tudják hajtani. A technológia semlegesség konkrét kérdésére visszatérve szerintem ez egy jó elv, nehéz végrehajtani. Próbáltam egy olyan szöveget kiérlelni a, a közötti konzultációkban, amely megfelelő mértékű rugalmasságot enged meg ahhoz, hogy a különféle technológiák semleges kiírások, aukciók tapasztalatait kiértékeljük, pilot, pilot projektekben kipróbáljuk, és így tudjunk előre haladni a lehető legteljesebb körű és emlegesség végrehajtása felé. Persze ezt nem mindig lehet 100%-ban végrehajtani, van ahol lehet, vannak más esetek is Európában. Hollandia nem az egyetlen ország Európában, vannak más tapasztalatok, más tagállamok és más vélemények, amelyek arra utalnak, hogy lehet, fokozatosan lehet haladni ez irányban, persze pragmatikus módon, ám az elf maga, az, irány, az iránymutató elf szerintem jó. A Hindley Point brit támogatási projekt vizsgálattárgya a brit hatóságok tá egy a Hinkley atomerőmű beruházására vonatkozóan. Tavaly októberben tájékoztak bennünket, decemberben indult a vizsgálat. Nagyon sokat dolgoztunk ebben az ügyben, a brit kormány érdeke is, hogy persze, hogy felgyorsítsa a döntést, ám azt ők is tudják, hogy nem könnyű döntés ez. Nagyon összetett ügy ez, és ebben az esetben azon túl, hogy nagyon bonyolult technikai ügyről van szó, a közvetlenül kell alkalmazzunk a, a szerződés vonatkozó rendelkezéseit. Eldöntendő az, hogy milyen kritériumok alapján lehet meghatározni a kompatibilitását ennek a projektnek, ahogy ez bemutatta a brit fél, illetve milyen módon kell kiégészteni a projektet ahhoz, hogy kompatibilis legyen, hiszen az iránymutatások sem az előző időszakban, sem az új verzióban nem tartalmazzák az atom energiát konkrétan, ezért a vonatkozó rendelkezését kell alkalmazni a, a szerződéseknek, és ez még bonyolultabbá teszi. Tehát maga az atom energia is, meg a, a rendelkezések közvetlen alkalmazása is bonyolulta teszi az ügyet. Ha nem tudjuk elfogadni a döntést a bizottság mostani ciklusában, pedig azt szeretné, nem akarom ráhagyni elvizsgálatot az utódomra, de ha nem lesz alkalmunk lezárni, akkor tovább kell folyjon a vizsgálat a következő ciklusban. A repteret illetően nem ismerem a részleteit ennek az ügynek, ahogy tudják, nem régiben fogadtuk el az új iránymutatást. A repterek és légitársaságok témájában ezek világos kritériumokat tartalmaznak, arra vonatkozóan hogyan lehet a kompatibilitást, a a kompatibilitását megítélni, a reptéri infrastruktúrák beruházásokat illetően figyelembe véve a jellegét a reptérnek, hogy az oper és az operatív segélyeket hogyan lehet megítélni. Tehát előre tekintve is, meg a már döntési folyamatban ügyek tekintetében is, figyelembe véve az új jelenmutatást, az adott reptér fenntarthatóságát is vizsgálni kell, meg más repterek működését egy viszonylag észszerűen meghatározott földrajzi körben, e körül, és nem csak a fenntarthatóságát kell más repterek fenntartásokat kell megvizsgálni, hanem más közlekedési módok, alternatív közlekedési eszközöket is mérlegelni kell, egyfajta a pozitív externáliák értekelésében. A lengyel példában, amelyet említett, két reptér túl közel volt egymáshoz, és az első reptér, amely a korábban működött, egy állami támogatásban részesült, nem csak tagállami, hanem struktúrális alapokat is, is kapott támogatást, és egy alul kihasznált reptér volt, így nem volt semmi gazdasági észszerűség az új reptér felépítése mellett, a, támogat, a, a távolság kevesebb volt, mint 100 km. Ha jól emlékszem, sőt, jóval kevesebb, 25-30 km-re építették volna az új reptere. Amit ön említ, az több mint 100 km. Lehet, hogy kapcsolható, nem tudom, hogy a, a döntése váró ügyék sorában van, vagy csak most jelentették be vizsgálatra, de majd írásban közvetlenül válaszolok a kérdésére. Köszönöm. Egy kicsit komolyabban kell venni a hozzászólási időt, különben nem jut mindenkire idő. Werner Langen, néppárt nevében a következő. Köszönöm szépen. A negyedik ciklusban ülök az Ekon kaptatom az ekon pacsorait, és bokolnom kell önnek, ön az első 94 óta, aki komolyan veszi a e tárgyalásokat, és nem pártpolitikai alapon dönt. Bokolni akartam. Ön egy, volt egy szocialista pragmatikus, aztán Mária mondta, egy Olaszországban professzor Nelly Cruz csak a tisztviselői révén jelentette be, azon keresztül döntéseit, nem vette komolyan a velük a konzultációt. Ön az első, aki tényleg párbeszédet folytat komolyan a parlamenttel, és nem csak uh, tájékoztat bennünket ezekről. Több kérdésem van, az egyik a megőrenergiás a kapcsolatos irányelv, illetve a környezetvédelmi támogatások a német megújuló energiaforrás törvény kapcsán. Tudom, hogy tárgyalások folytak, ön is tud ezekről. A német sajtóban megjelent ma az a hír, hogy egy új javaslatot dolgozott ki a, az ágazat tekintetében, a belső piacot is értékelve, nem csak tehát az EU-n kívüli versenyt, hanem azon belüli versenyt is figyelembe véve, és egy 20%-os saját részt követelne meg ebben azt is tudjuk, hogy a saját áramtermelés nem nyitható meg teljes mértékben. Megköszönném, hogyha egy eljárás állásáról tájékoztatna bennünket. A második, amiről szeretnék beszélni, már említésre került, a reptér és légitársaság irányelvek. Egy sor olyan eset van napirendem, amelyben dönteni kell. Októberig lezárható lesz -e ezek sora az új iránymutatások kapcsán, illetve fényében? Az utolsó kérdésem pedig egy regionális problémát érint. A nyilvánosság közvélemény körében vajon, hát nem nagyon érthető a versenypolitika végrehajtása, holott az Európai Gazdasági Közösség egyik lényegi eleme. A Nebokrink esetben a felszámoló azt mondotta, hogy az EU kényszerített bennünket, sőt, szerint Almunia az eladásig, és a, e, különben be kellett volna zárni a céget az év végéig. Konkrétan így fogalmazta. Ön szerint a versenypolitika, amelyet nagyon nagyra értékelek a belső értékben, hogyan lehetne ezeket jobban, a versenypolitikát jobban megjelenteni a tagállamokban, hogyan lehetne elkerülni a félreértéseket, mit tehet a biztos ennek érdekében? Thank you very much, Mr. Langen. For... Köszönöm Langen úr, Langen úr kedves szavait, ahogy nyilván ön is tudja. 2004 óta nem csak a mostani bizottságban, hanem az előzőben is a két oldalú együttműködésünk mindig jó volt, még akkor is, ahogy más kollégák esetében is nem a választások során nem ne fogok kampányolni, de hát ettől a barátságunk még megmarad. Mikrofonon kívüli hozzászólás. A verseny politika bizony nem túl népszerű, azért hogyha támogatnám önt, akkor lehet, hogy ez visszafelesülne el. Na de hát, komolyra fordítva a szót, a környezetvédelmi és energetikai irányzatások terén öt nagy pont van, öt fontos összetevője van ennek. A megújuló energia források támogatása, az energiainfrastruktúra fejlesztésének támogatása, az energiahatékonyság intézkedések támogatása, és az ötödik, az energiaintenzív cégek támogatása hogy ne kelljen kifizetniük ugyanazt a teljes árat, mint más felhasználóknak, egész egyszerűen, mert roppant energiaintenzívek ezek a, ezek a cégek. Az a tagállamokkal is persze egyeztetni kell ez ügyben, közéjük tartozik Németország is, a német sajtót nem tudom minden reggel elolvasni, de csak fordításban. De a nevemet azt felismerem a ö, sajtóban, hogyha rólam írnak. Olyan ágazatokról próbálunk megállapolni, amelyek részleges felmentést kaphatnak a, a szigorú szabályok alól. A energia intenzivitás az egyik szempont, hogy a hozzáadott értékben mennyi tesz ki az e, e, energia, a másik pedig nem csak a belső piacon belüli fontosságának az ágazatnak, hanem a, a kitettsége, a carbon leakage veszélye, tehát hogy esetleg a termelést más régiókba telepítenék át, ahol kevésbé szigorúak a szabályok. Tehát a kereskedelmi intenzitás és az energiaintenzitás az, az első, amiről elgondolkodunk. A másik pedig, hogy mekkora lehet a, a kivétel. A másik pedig az, hogy a hozzáadott, a brutó hozzáadott érték tekintetében ezt hogyan fejezhetjük ki. Vannak olyan ágazatok, amelyeknek az energiaintenzitása nagyon magas, és ezért különleges elbírásban, bírálásban kell részesíteni. Most azt vizsgáljuk, hogy mm, Plusz. 9-én születik meg ez a végső kalibráció, nagyon sok információt kapunk, amely alapján mindezt ki tudjuk számolni, hogy elfogadható legyen a kivétel szintje, ne csak egy tagállam, nem csak egy tagállamban, és nem csak egy ágazatban kell gondolkodnunk. Remélem, hogy jó, remélem, hogy jó kompromisszumra tudunk jutni, de hát nem soha nem egyszerűek ezek a tárgyalások. Lássuk a következő kérdést. Jó néhány légitársaságok ügyében jó néhány vizsgálat folyik. A következő napokban is fogunk ezzel kapcsolatos döntéseket meghozni. Megpróbálom felgyorsítani ezeket a dönt, ezeknek a döntéseknek a meghozatalát, de nem tudom előre megmondani, hogy ö, október 31-ig hány befizetlen ügy lesz. Nürburgring ügyében pedig a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó német jogszabályokat most nem akarom itt tárgyalni, de tudjuk, tudja ön is, hogy a Nürburgring állami támogatását nem akarok most arról beszélni, hogy a német törvényt, vonatkozó német törvényt hogyan kell végrehajtani, de akiknek a feladatuk, hogy ezt végrehajtsák, azoknak tudniuk kell, hogy nekünk mi a jogi álláspontunk ez ügyben. Tehát e tekintetben nincs miről beszélni, nekik végig kell hajtaniuk a vonatkozó jogszabályokat, nekünk ugyanez a dolgunk. A német csődeljárásban résztvevők munkájába én semmilyen módon nem kívánok beleszólni. Speakers. Köszönöm biztos hogy Öten kérnek még szót, pár percünk van csak. Fel kell gyorsítanunk. Gyors kérdések, gyors válaszok. És akkor lehet tartani a menetrendet, ellenkező esetben hármas csomagban. Elisa. Köszönöm szépen. Angolul fogok beszélni, hogy egy kicsit még gyorsabbak lehessünk. A kérdésem az a versenyjogszabályokkal és az állami támogatással függ össze. Ha összevetjük a bankmentést, a banki unió rendszerén kívül és belül, mint tudják, jelentős tevő vagyok a témában, a mechanizmus témájában. Két eleme van e témának, melyet szeretnék e, ismertetni. Az IBRD-ben van egy, vannak kormányzati stabilizációs eszközök, ezek utolsó mencsvárak lehetnek, melyek egy bankot sajátságos körülmények között talpra állíthatnak, vagy megsegíthetnek. Egyfajta mechanizmus vezetnek be a károk kezelésére. Ez eszköz azonban nem áll rendelkezésre, az srm belül ez a javaslatunk. A tanácsében azonban nincs benne. És vannak különbségek az alapok felhasználásának feltétele tekintetében az ibrd ben 8% a teljes kintlevőség mértéke, a, amely meghatározásra került, ám van egy 20%-os kockázat értékelt eszközállomány meghatározás is, és vannak nemzeti tagállami alapok. Az SRM-ben csak egy egységes feltétel áll fenn, a teljes kintlevőség 8%-a. Tehát van egyfajta széttartás a rendszerek között, tehát a bankunión belül, mint hogyha rigidebbek lennének, kevésbé rugalmasak a rendszerek. Hogyan látja ezek működését, hogyha a belső piacot tekinti keretnek, és ön szerint lesz-e bármilyen kockázat abból, hogy a két rendszer nem illeszkedik a bankunión kívül és belül? Utolsó elemem a a megoldási folyam cselekvésben. Szeretnénk a parlament, a parlament azt szeretné, ha a bizottság erős szerepkört kapna a rezolúciós cselekvésben, hanem a bizottság készen áll -e arra, hogy megszervezze az egyes visszaélések ellenőrzésének rendszerét, amikor a, a, az alapokkal visszaélnek, lehet-e a bizottság szolgálataira támaszkodni, azt megszervezve hogy egy, egy vészrezolúciós cselekvés során anélkül, hogy fékeznénk a folyamatot magát. Well, very, very quickly because... Csak nagyon gyorsan, mert egyes aspektusok túlságosan szakmányok ahhoz, hogy most itt és most ezt átrágjuk, de hát természetesen, ha szükség van rá, akkor egyeztetnek a szakértőink. Vannak állami támogatási szabályaink, a bankrendszerre, a szerkezőt átalakítási tervekre, vagy a szanálási tervekre vonatkozóan egyaránt. Ezeket nem változtathatjuk meg csak azért, mert az egyik bank a bankunió országához tartozik, a másik pedig a bankunión kívül van. A az állami támogatásokra vonatkozó szabályok tekintetében minden változatlan, még akkor is, hogyha bankunión belül és kívüli bankokra vonatkozó szanálási eljárás nem egészen ugyanaz. Hogy ez technikailag hogyan működhet, elméletileg szerintem ez nem lehetetlen. Persze lesznek nyilván ezek kapcsolatban nehézségek, ahol majd lesznek még megoldandó problémák. Ahogy önök is tudják, amikor az egységes szanálási mechanizmusra vonatkozó javaslatunkat előkészítettük, és tárgyaltunk a bizottság, parlamentális tanácssal. Én megpróbáltam megvédeni az Európai Bizottság azon kizárólagos hatáskörét, hogy végre hajtsuk, érményt szerezzünk az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak. Nos, azt hiszem, hogy ez megtörtént az Európai Bizottság véleményét kell először az állami támogatások tekintetében figyelembe venni, meghallgatni, mielőtt bármiféle szanálási döntés megszületne. Az új egységes szanálási mechanizmussal amely egyébként csak egyes tagállamokban létezik egyelőre. Nos, a szanálási tervek az állami támogatásokon túlmutató kérdést jelentenem. Mivel ez az utolsó találkánk elmondhatom, hogy teljes mértékben támogatom Michel barnier amikor azt mondja, hogy nem fogom, és nem tudom elfogadni azt, hogy az Európai Bizottság három óra alatt döntsön. Nem, az Európai Bizottságnak közbe kell avatkoznia, véleményt kell nyilvánítania, ugyanakkor erre e, reális határidőket kell szabni hogyha a jogszabályalkotók az ő bölcsességükben úgy vélik, hogy három órát kap az Európai Bizottság arra, hogy döntést hozzon, akkor inkább feladjuk ezt a, az előgunkat. De az állami támogatások kérdése mindig is kizárólagosan az Európai Bizottság hatáskörébe fog tartozni, de nem szabad a sarokba szorítani az Európai Bizottságot, mert ez nem megy, ez nem fog menni. Köszönöm szépen, biztos úr. In order to be... Gyorsan teszem fel a kérdésem angolul. A versenyképesek szempontjából a szabad verseny rendkívül fontos, és a gazdaság növekedés is ezt kérdésen kívül áll, úgyhogy ezért a versenypolitika végrehajtása minden tagállamban létfontosságú. egyik ajánlás a tagállamok felé a bizottság részéről az, hogy a gazdasági növekedés a banksőd, tehát megelőző rendezéssel kell segíteni. Ez Horvátországban is bevezetése került, plusz és a árny és, és, és jó oldalait is érzékeljük. Ön hogyan látja ezt? Hogyan áll hozzá? A versenypolitika szempontjából mik a legnagyobb kihívások en rendelet szabály végrehatásában? Pontosan minek a végrehatásról beszél? a bankcsőd előtti, az bankcsődöt megelőző rendezésre gondolok. Ez önmagában nem versenypolitikai kérdés, hanem szabályozási ügy. Ám ha a közpénzeket is érint a dolog, akkor mindenképpen érintett a A versenypolitikai eszközöket nem alkalmazhat a bizottság arra, hogy tagállami szinten a banksőt szabályozásába belavatkozzon. Amit ugyanakkor a tagállami joghatóság nem tehet, az meg az, hogy megváltoztassa a versenypolitika, az állami támogatás szabályozását. Tehát a két joghatóság között meg kell találjuk a konz konzisztenciát, ám a versenypolitika területén a bizottság bír teljes körülhatáskörrel, és nagyon sok tagállamban sikerült konzisztens módon összehangolni a két jogi keretet és joghatóságot. Köszönöm, biztos úr, most McCarthy asszonyi a szó. Én is szeretném elköszönni a biztos úrnak és munkatársainak azt a szerintem kiváló munkát, amelyet kifejtett jó szellemben, humor, humorral, nagy szakértelemmel fejtettek ki munkát. A, meg egészen a határaig elment a, a bizalmas kezelésnek, tájékoztat bennünket minden részletről is. Szerintem, legalábbis én úgy látom, mint a, a Fogyasztóvédelmi Szakbizottság volt elnöke, mondhatom, hogy nagyon sokat tett annak érdekében, hogy a kompenzációs opciók megfelelően kialakuljanak és végrehajtásra kerüljenek. A benchmarkok kérdésköre viszont egyre nehezebb számunkra. A Live Uborg esetében kiváló munkát végzett, a trösztelenes szabályok ö, kiegészítik a pénzügyi szabályokat. Szerintem a jogszabályalkotás nagyon durva eszköz a viselkedés módosítás céljából bevetve, mindig megtalálják megkerülni megpróbálják megkerülni a jogszabályokat. Amit ön csinál viszont, az ön célja pedig világosan az, hogy a viselkedést módosítsa, az etikát módosítsa. Önt vajon érez-e aggályt más területeken, például a Forex területen, vagy a gáz és olaj üzletákban súlyos kérdések vannak. E benchmarkok, amelyek a reálgatóság működéséhez létfontosságúak, szerintem több vizsgálatot érdemelnének ön szerint a, azok az ügynöksége tekintetében Tehát azt szeretnék, ha széles hatáskörrel működne ezen ügynökségek szabályozása, és egy filozófiai kérdéssel zárnám. Ön szerint mi a teendő még, mit tehet még a ciklusa során? Nagyon nagy persze az ön tárcája, ám még a prioritásai miért lezárul a mandátuma? Reméljük sikeresen zárul majd ez egyébként. És a következő parlamenti ciklus számára lenne fontos tudni, hogy ön szerint a jövőben mely szektorok, mely ágazatok lesznek forró témák? Például a kartelviselkedés és a versenyjog szélesebb körű értelmezésében. Köszönöm szépen, McCarthy asszony. Köszönöm a kedves szavakat. Amikor, amikor föllép a versenypolitika egy bizonyos ügyben, akkor az bizony nagyon erőteljes lehet, ennek komoly következménye lehetnek. De alapvetően ez egy utólagos eszköz, tehát a jövőbe való erőltekintése nem alkalmas jelenlegi szabálysértésekkel foglalkozik, megpróbáljuk persze felgyorsítani a nyomozást, megpróbáljuk elérni a helyes döntést szülessen, de így előre megelőlegezni valamit nehéz. Nézzük a benchmarkok kérdését. Először a kamatlábak, kamatlábakra vonatkozó benchmarkkal kezdődünk. Három bank és egy broker ellen folyik nyomozás a Libor, Libor esetében. Nyilván ennek majd lesznek következményei, aztán előzetes munka folyik a forex kapcsolatban, folyik a nyomozás, kőolaj és kőolaj termékekkel kapcsolatban, szintén még a benchmarkokhoz tartozik ez is, és elképzelhető, hogy a jövőben is lesznek hasonló esetek, de hát ezt nem lehet előre megmondani. hogyha az emberi erőforrásaink nagyobbak lennének, tehát több emberünk lenne, akkor valószínű a jövőben, vagy esetleg, hogy a jövőben ex officio ö, nyomozásokat és indítanánk, tehát hivatalban nyomoznánk bizonyos esetekben. Jelenleg lefoglal minket teljesen a ö, mostani munkaterhelésünk. A következő biztos és még folytatni fogja ezeknek az eseteknek a kivizsgálását. De elképzelhető, hogy a jövőben más benchmarkokkal kapcsolatban is felmerülnek majd a kérdőjelek, kétségek, illetve a benchmarkok esetleges manipulációjával kapcsolatos gyanúk is felmerülnek. Nézzük a pirelításokat. Nagyon fontos dolog az, amikor valaki a pénzügyi szektorban szabályt sért, sokszor ez sajnos túlmutat azon, ennek a szabályozása túlmutat azon, amit mi tehetünk, vagy amit a szabályozó tehet. Volt arra példa, hogy pár hónap ezelőtt, hogy találkoztam az iparképviselővel, és aggódtak. Őszintén elmondták, hogy mennyire aggódnak amiért is a felhasználók, a polgárok nincsenek, bizalma, nincsenek bizalommal a pénzügyi termékek és szolgáltatások iránt, pontosan azért, amit megéltek a válság alatt. Új szabályokra van szükség, dolgozunk ezen is, és nem vagyunk egyedül, az amerikaiak és más szabályozók is, az antitrust hatóságok is ezen munkálkodnak. de alapvetően az ipar, tehát a pénzügyi ágazat magatartása határozna meg a dolgokat. Korábban a válság előtt arról próbáltak meg minket meggyőzni, hogy a lehető legjobb megoldás az önszabályozás. Tehát ők dolgozzák ki az etikai szabályaikat és egyéb szab és a szakmai szabályaikat. Egyébként újabb és újabb jogsértésekre derül fény ki lesz bizalommal egy benchmark iránt, hogyha egyszer az egész pénzügyi szektor a bizalmon alapul. Nézzük a másik le, le, lehetséges prioritást, energiát. Ezt most pár perc alatt nem tudom elmagyarázni, hogy miért, de hát nyilvánvaló, hogy az energia kulcsfontosságú, az EU szinten is, illetve a tagállami versenyképességi versenyhivataloknak is ezzel együtt kell foglalkozni, aztán Telekom és ezzel kapcsolódó tevékenységek, illetve az internet szabályozás kérdése. Ez még nincs megfelelően szabályozva. Bizonyos, bizonyára egyszer majd megszületik a szabályozás különböző szinteken, de addig is az egyetlen vagy csak nem az egyetlen eszközünk, ami elérhető, az sok problémát megoldhat, például a Google-ról volt szó, vagy a szabadalmakkal kapcsolatos jogsértések esetében is föl kell lépni. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr, sajnos időnk kezd lejárni. Skinner úr és Klintz urak tehetnek fel kérdést. Köszönöm szépen. Először is köszönöm, hogy időszakított ránk a minap. zárt ajtók mögötti ülés, ahogy azt vártam, nagyon hasznos volt. Érdekes volt aztán másnap az újságban olvasni róla. Ugyanakkor a Google eset igen komoly, megoldatlan kérdés, nem értek egyet mindenkivel. Fontos volt, amit mondott és vállalt. Például az FTC Amerikában, Federal Trade Commission nagyon óvatosan viszonyult a kérdéshez. Önök pedig egy öt éves ilyen puffert alkalmaznak. Miért van az, hogy mi, mi, miért van az, hogy mi nem így járunk el? Biztos azt fogja mondani, hogy hát még mindig megváltoztatjuk a véleményünket. A strukturális alapokból finanszíroztak egy óriás kereket? egy kompot javítja magát a talmács, és egész egyszerűen nem, nem kérték vissza a pénzt, annak ellenére, hogy nem tartották be a szabályokat. Nem tudom, hogy ez ügyben mennyire tájékozott, hogy tud erre reagálni. Mr. Klint, le... Klintz úr elment, no akkor öné a szó parancsolja. Köszönöm szépen. Skinner úr Skinnernek válaszolok egy percben, aztán a többinek. A Google ügyet illetően engem is aggaszt. Jobb, egy, egy, egy, egy zárt döntés témáját nem lehet másnap olvasni, nem kéne másnap olvasni a, a médiumokban, legyen az fizikai vagy elektronikus. Ha ezek a vállalások öt évvel, bármely 9 szerinti döntés megsértenek, azonnal lép és nagyon kemény következményei kellenek legyenek, és az öt éves vállalás négy konkrét agára adott választ. Nem egy vállalat vonatkozott, ahonnan kiindultak ezek az agályok, a többi aspektus is vizsgáltuk. Tehát ez nem egy korlátozása. Nem korlátozása a végrehajtási kapacitásunknak az, hogy elfogadunk a 9 cikk vállalása alapján egy, egy trösztelenes eljárást 5 éves időszakra. Ez normális menetrend szerint történik. Egy monitoring vizsgálat indul, a bizottság vizsgálódik, és nagyon sok más aspektus ügyében nincs megkötve a biztos keze az öt éves vállalások révén. És a Liverpooli esetben nincs konkrét válaszom, mert nem tájékozottam ebben a projektben, de küldje el kérem az ügy referenciáit, és akkor a kírásban. Köszönöm, biztos úr, utoljára nem végül, Princ úr, köszönöm. Rövid válasz, kedves Amása. Globális szinten érdekünk az, hogy egyforma, a globális szinten kiegyensúlyozottan méltányos és kemény versenyjogunk legyen. Tudjuk, hogy az EU meg az amerikai versenyjog hogyan vethető össze, ám a Kína, Brazília, India felmelkedő piacok érvényes versenyanyagot hogyan értékeli az EU versenyjoggal összevetve. Köszönöm az együttműködést az évek során. Nagyon jó, igen jó kapcsolataink vannak a versenyjogi hatóságokkal az ipari országok körében. Hosszú évekre visszamenőleg építettük fel, kétoldalú kapcsolatok révén Memorandum of Understandingek aláírásával igyekezve formába öntenni ezeket a kétoldalú kapcsolatokat, folyamatos párbeszédekkel erősítve ezeket. Sok esetben két-három-négy versenyjogi hatóságot egybe kapcsolva különféle ipari országok hatóságaiban. Tehát egyre inkább konvergálnak ezek a jogszabályok, mert a drámai módon fokozódott fel az elmúlt hat évben e konver jogi konvergencia. A felemelkedő, felemelkedő gazdaságok hatóságaival is van, sikerült formális formába öntenni kapcsolatainkat. A érintett három, a kínai hatóságból kettővel sikerült aláírnunk együttműködés megállapodást, tehát vannak folyamatos kapcsolataink, párbeszédeink, aztán az indiai hatósággal, Delhiben írtam alá néhány hónappal ezelőtt együttműködési megállapodást, aztán van Brazíliával, Oroszországgal ilyenünk, és épp most javasoltam, hogy a dél-afrikai versenyjogi hatósággal is eh, hozzunk létre egy rendszeres kapcsolatot. Ezen túl pedig van két párbeszéd platform még, az egyik az OECD eh, körében, amelyben nem csak OECD tagok, hanem mások is részt vesznek, és mindegyik érintett állam, kivéve Kínát, a nemzetközi versenyjogi hálózatban részt vesz, tíz éve jött létre. Informálisan rendkívül jó, fantasztikus, jól működő platform ez, eszmecserére, legjobb gyakorlatok cseréjére, eljárások összevetésére, és ezek a hatóságok egyre jobban, egyre mélyebben integrálódnak ebbe a hálózatunkba, nagyon aktív módon, de azt is hozzá kell tegyem, hogy nem minden esetben sikerült elérni a politikai függetlenség azon mértékét ezeknek a hatóságoknak, amelyre szerintünk szükség van ahhoz, hogy, hogy független versenyjogi végrehajtás is megvalósuljon. Általában a jogszabályaik hasonlóak a mieinkhez, ám a politikai függetlenség nem olyan mértékű, mint mondottam, mi szerint, ami szerint hitelesen lehetne végrehajtani ezeket a versenyjogi szabályokat. Köszönjük szépen, tisztelt biztos úr! Valaki azt hiszem ez volt az utolsó eszmecsere. A, ön és a, a mi szakbizottságunk között köszönjük szépen. Biztos Köszönöm én is, viszontlátásra. So we move on to the next item. Következő napi rendi pontunk, nyilvános meghallgatás Daniel Nui asszonyjal, az EKB felügyeleti testületének elnökével. Ez az első ilyen nyilvános meghallgatás. A intézményközi erről is, megállapodás erről is rendelkezik. Női asszonynak elkötő kérdéseinket írásban, és március 17-én tegnap kaptuk meg a választ az EKB-tól. Először is hadd mondjak köszönetet Nui asszonynak, és amikor felkészült, akkor megadnám neki a szót, hogy tartsa meg 5-10 perces expozéját. Microphone. Yes. Okay. Mr. Chairman, honorable members of the European Parliament. Elnök úr, tisztelt képviselők! Most először jelennek meg az Ekonszak Bizottságban az intézményközi megállapodás értelmében, amelyet az Európai Parlament és az LKB kötött. Teljes mértékben e, vállalom, hogy ezt a megállapodást végrehajtom, a minden betűjét és valóban eh, fontos, hogy az Európai Bankfelügyelet eh, elszámoltatható legyen az európai polgárok irányában. Ez az első és utolsó meghallgatásom is egyben ebben a parlamentben. Eh, köszönöm, elnök asszony és a mm, szakbizottságok munkáját, amelyet végeztek annak érdekében, hogy a bankunió kiteljesedjen. Három dologra térnék ki. Először is az egységes fegyületi mechanizmus előkészülete tekintetében jó úton haladunk. A vezetők a vezetők kinevezése jó halad, 800 szakember felvétele is zajlik. A felügyeleti csapatok felállítása nagyon fontos, ezek adják ugyanis a rendszer gerincét, ezek a napi, a legnagyobb bankok napi felügyeletét végzik el, ez is jól alakul. Az EKB és tagállami szakértők pontos szemének a meghatározására még nem került sor. Ezzel párhuzamosan az EKB Kereső megoldásokat arra, hogy a felügyeleti folyamatokat segítsük, támogassuk, főként a közös felügyeleti csapatok munkáját. Jó haladást értünk el ezen a téren is, annak érdekében, hogy a hét olyan bankfelügyelettel is együttműködjünk, akik nem központi bankként látják el ezt a feladatukat. 2014. május 4-én lép az életbe a közelmúltban végzett konzultációt követően. A felügyeleti modell az SSM, az Egységes felügyeleti eh, Mechanizmusra vonatkozóan egy kézikönyv is eh, elkészült, amely az általános éveket, az eljárásokat, a, a módszertant fekteti le eh, nagy és kis bankokra vonatkozóan egyaránt a felügyelet mikéntjét és hogyantját, illetve az SSM-en kívüli felügyeletre is kitér. Ez ugyan belső dokumentum, azt tervezzük, hogy egy nyilvános verziót is elkészítünk. Az SSM 5. keretének a készítése is készül. A nyilvános konzultáció 2014-ben eh, elindul, még az első felében 2014. novemberében lép életbe a diakra vonatkozó szabály. A felügyelet tanács most dolgozik az etikai kódexen, az SZM rendelet ráadásul az etikai kódexet nem követeli meg a, a, a felügyelőtestület tagjaitól, bizonyos etikai szabályokra utal, például az összeférhetetlenségről beszél, a, a későbbi munkahelyek esetében. Az bankfelügyeletet végzők etikai, vonatkozó etikai kódex létrehozását is vizsgáljuk. Erre természetesen az LKB megfelelő fórumainak majd beszámolunk és mielőtt ezt elfogadnánk, az LKB természetesen az Econ szakbizottságot is tájékoztatja, majd az etikai kódex legfontosabb elemeiről, ahogy azt az intézményközi megállapodás is előírja. Jó halad a munka, a monetáris politika és a bankfelügyeleti munka szétválasztásáról. A felügyelőtestület ezt már pár nappal ezelőtt véglegesítette, mielőtt az igazgató tanács, az EKP igazgató tanács ezt elfogadta. Különböző opciókat is megvizsgáltunk. A felügyelőtestület úgy döntött, hogy negyed évente küldjük meg az Európai Parlamentnek a jegyzőkönyvet, tehát a januártól márciusig tartó ülések jegyzőkönyvét április végére jutatjuk el önökhöz. A felügyelőtestület úgy döntött, hogy az Európai Parlament ezt korábban is megkaphatja ezeket a jegyzőkönyveket, amennyiben ezt konkrétan kérik. Tehát megragadom ezt az alkalmat arra, hogy elmondjam, hogyha úgy gondolják, hogy negyed évente túl ritkán van ez, akkor most szóljanak. Az átfogó értékelés teljes gőzzel zajlik. A Comprehensive Assessment, tehát az átfogó értékelés, elmondom, hogy nagyon keményen folyik. Az egyes tőke, egyes pillérhez tartozó tőkére vonatkozó 8%-os határérték, a másodikban 8%, a harmadikban pedig 5,5%, ez magasabb, mint korábban. Éppen azért, mert magasabb tőkekövetelményeket állapítottunk meg. A stressz teszt ezen kívül a tőke, olyan tőkekövetelményeket is magába vonja, amely az eszközminőség átvilágítás következményében jelenhet meg. Az átfogó értékelés előkészítése folyik, a, a, az eszközportfóliók felmérése zajlik. A második szakaszhoz érkezett ez, a végrehajtás szakaszhoz. Az eszköz minőség eh, felmérés vagy átvilágítás eh, március 11-én jelent meg az erre vonatkozó tervünk. Ahhoz, hogy hiteles legyen ez az eljárás, ahhoz nagyon átfogónak és nagyon szigorúnak kell lennie. Egy-két adattal illusztrálnám ezt. 128 bankra terjed ki ez a folyamat, 760 banki portfóliót választottunk ki, ezeket világotjuk át. ezer tételt vizsgálunk meg, körülbelül ezer könnyű velőt kell ebbe bevonni. 3,7 3700 milliárd eurónyi összeget fed ez le. 2014 áprilisára várjuk az első eredményeket. Annak érdekében, hogy az eljárás hiteles legyen, valóban alaposan megfogalmazott nemzeti és európai szintű backstopokra van szükség. A tagállamoktól azt várjuk, hogy tartsák magukat a vállalásokhoz, és nemzeti szinten legyenek, álljanak készen azok a szanálási mechanizmusok, amelyek a backstopokon keresztül gyors reakciót tesznek lehetővé, akkor, hogyha ez a átvilágítás ilyet találna. A, bank, a bank Unióhoz vezető úton csak egy állomás ez az egységes felügyeleti mechanizmus. A bankunió felé vezető úton igen, történelmi szempontból igen gyorsan haladunk. Az Európai Parlament is hozzájárult ahhoz, hogy ez a lendület megmaradjon, nem szabad ebből vesztenünk. Az összes intézményi szereplő elkötelezettsége elengedhetetlen ahhoz, hogy a bankuniót európai szinten kiépítsük az SRM jogalkotási folyamatát még ebben a parlamenti ciklusban le kell zárni, hogy minél hamarabb működésbe léphessen, és az LKB teljes bankfelügyeleti hatáskört kaphasson. Ehhez azonban mm, kompromisszumkészséget kell mutatni a, a jogalkotóknak, hogy egy valóban egységes szanálási mechanizmus jön létre, hatékony irányítással, egy egységes szanálási alappal és megfelelő backstop szabályokkal. Hogy egyszerűbben fogalmazzak, ha ég a ház, akkor a tűzoltók nem várhatnak arra, hogy a polgármesteri hivatalban vagy a, a városi közgyűlésben megállapodjanak arról, hogy pontosan mennyi pénzt kapjon a tűzoltóság. Arról nem is beszélve, hogy a tűzoltóautóra és megfelelő eszközökre is szükség van, ezeket is biztosítani kell. Azt Na hát azt hiszem ez a példa jól illusztrálja, hogy mire gondolok ez ügyben. A, a, a, ez a közös és egységes bankszállási mechanizmus lehetővé teszi azt, hogy a határon átnyúló kérdéseket is eh, megoldjuk, és egy esetleges banki válság esetén egy igazi védőhálót vonjunk Európa fölé. Köszönöm. Köszönöm szépen, Nui asszony. Most a kérdések következnek a szokásunkhoz, szokásunkhoz híven, báz úr az első néppárt részéről. Köszönöm szépen! Drei Fragen. Erstens. Három kérdésem lenne. Az Európai Parlamentben azt szeretnénk, hogy a monetáris és a felügyeleti funkciók között szoros a kapcsolat az EKB-ban. Az EKB ígéretet arra, hogy kommunikálni fog azzal, hogy arról, hogy ezt hogyan fogja pontosan megoldani. A comprehensive assessment et rendkívül fontosnak tartom ebből a szempontból, és úgy gondolom, hogy mind ennek a kérdésnek a felügyeleti hatóság kezében kell maradnia, nem engedhetjük meg, hogy a monetáris politikával foglalkozók kezében legyen mindez. Úgy vélem, hogy a felügyeleti munkában egyértelműen a felügyeleti igazgató tanácsnak kell vinni a prímet. Szeretném, hogyha nem külső szakértőkön függne legfőbb mértékben az egységes felügyeleti rendszer kialakítása. Onnan ön hogyan ítéli meg ezeknek a külső szakértőknek a szerepét? Aztán a kockázatértékelés sokszor nehezen értelmezhető azon bankok számára, akik már végrehajtják ezt, úgy látom, hogy bizonyos hiteleket nehezen adnak meg, például kisebb ingatlanok fedez, finanszírozásra, viszont más esetekben, amik sokkal kockázatosabbak, nem következetesen járnak el. Női asszony, köszönöm. A monetáris politika és a, és a felügyelet különválasztás, ez egy rendkívül fontos kérdés, lesznek szabályok. Az EKB megpróbálja ezt a két dolgot szétválasztani, mert elkezdtük a munkát. Ez nagyon kényes kérdés, mert figyelembe kell vennünk a szétválasztás logikáját, de fontosnak tartjuk a szinergiák megtartását, például a makroprudenciális felügyelet, illetve a pénzügyi stabilitás kérdését. Az SSM nyomán az EKB-nak nagyon komoly eszközei vannak most a kezében, és ki kell használnunk az összes lehetséges szinergiát ezen a területen. Amint megszületik a döntés erről, amint látható, hogy milyenek lesznek az új szabályok, ismertetem majd ezeket a parlamenttel, de most még ehhez kicsit talán korán van. Ami az átfogó értékelést illeti, ahhoz, hogy megfelelően megbízható és átlátható legyen az eredmény, a módszertanunkat átláthatóvá tettünk, a kézikönyvet megjelentettük, nyilvánosság elé tartuk. A minőség biztos, biztosítás működik az összes szinten, tagállami és európai szinten is. Vannak olyan tímek, amelyek országokkal foglalkoznak, a tagállami hatóságok munkatársaiból áll ez össze, és különböző országokat keresünk fel, peer review keretében, keretében értékeljük egymást, megpróbáljuk azt elérni, hogy megfelelően, hogy legyen gazdája az egész projektnek, konzultálunk a felügyeleti szervekkel, és a, igazgató tanácsal is Úgyhogy nagyon óvatosan járunk el minőségbiztosítás ügyében. Ha jól értettem, akkor a külső szakértők, a külső tanácsadók szerepéről kérdezett rá. Itt van egy közbeszerzési eljárás, ezt természetesen tiszteletben tartottuk, ennek nyomán vettük fel a tanácsadókat az EKB vezetősége döntött ebben az esetben, aztán a kiválasztású kritériumokat figyelembe veszi az a 18 ország, aki ilyen módszerrel, tehát közbeszerzéssel jár el. Erre nagyon nagy szükség van, hiszen nagyon nagy volumenű tevékenységről van szó, tehát a szabályokat figyelembe kell tartani. Az eredmény véleményünk szerint megfelelő. Az auditorok általában olyan adótírok, akik korábban ugyanezekben a tagállamokban nem vettek részt ö, hasonló tevékenységekben, tehát a bankát világításában vagy, vagy ö, ö, vagy stressztesztek alkalmával. Aztán a kisebb ingatlanok megvásárlására adandó hitelek kérdése. Jelenleg határozzuk meg azt, hogy a garanciák esetében pontosan milyen szabályok érvényesülnek. Fontos, hogy az arányosság elvét figyelembe vegyük. Tehát ugyanazon alapelvek alapján Ugyanúgy kell ezt a folyamatot lejátszani az összes tagállamban, hogy egyenlő viszonyokról beszélhessünk. Elnök, köszönöm szépen. Elisa Ferreira következik a szocialisták nevében. Oh, köszönöm szépen, hogy eljött megint körünkbe. Jó híreket hozott. És olyan benyomást kelt, hogy képes egy ilyen átfogó, bonyolult feladatot ellátni. Kérdésem a bankunió témájához kapcsolódik, az ön harmadik témaköre ez, ha úgy tetszik. Azt mondotta, hogy a jó SRM-re van szükség, ennek négy-öt elemét ecsetelte. Kicsit mélyebben a részletekre bebocsátkozna, hogy a, a felügyelet, a felügyelet tekintetében a rezolúció minőségének a bank mentés minőségének fenntartása érdekében mit látna ön fontosnak? Hiszen most zárjuk a tárgyalásokat, jól lenne tudni, ön hogy látja ezeket a pontokat, és semmiképp sem akarunk egy rossz alkut elfogadni, viszont, viszont mindenképp szükség van egy megállapodásra. Érdekes volna meghallgatni az ön meglátását ezzel kapcsolatban. A másik dolog az átmeneti időszak. a, a, a hagyománykérdésekben, amit ráhagyunk. Az egységes rezolúciós alap ügyében gyakran felmerül ez a kérdés. Hár, sokszor három éves időkeretet vázolnak fel, egy legacy rész meghatározására, és az új rendszer való átlépés határvonalának meghúzására. Ön ezt hogyan értékeli? Azt is kérdezném, azt is kérném, fejtse ki mélyebben. Ön hogyan javasolja összeegyeztetni a rezolúciós board és az alap végrehajtásában illetékesek munkájának összehangolását hogyan látja, hogyan lehetne egy szakmaibb megközelítést alkalmazni az egyes bankok egyes rezolúciós lépéseinek előrehajtására, hogy ne egy, egy kalap alá vegyék őket, és ne egy általános végrehajtás alá esenek, hanem a specifikus elemeket megfelelően megjelenítsük. Fontos volna a parlament szempontjából ezek meghatározása és az meglátása nagyon, nagyon fontosak volnának e tekintetben. Elisa is the Köszönöm. Elisa ez szerem előadója. Nagyszerű munkát végez. Igen, mi is. Szorosan figyelemmel kísérjük az önök munkáját, és kulcsfontosságú számunkra is ez, hiszen fontos volna a jogalkotási folyamat gyors befejezése, lezárása az SRM tekintetében is, hogy mielőbb felálljon a rendszer. Eredményes adatali eljárásra van szükség, mert a bankmentési rezolúció a gyors végrehajtáson múlik, az idő a leglényegesebb elem, ezért le kell rövidenünk a döntéshozatai folyamata lehető legrövidebbre alakítva azt, hogy ezek a döntések és ha ha nem is 24 órán belül, de mondjuk egy hét határidőn belül megtörténjenek a megfelelő lépések. Az egységes rezolúciós alap tekintetében, amíg a tagállamok szétapazottsága fennáll a banki szektorban, ez mindenképpen negatív hatású lehet, és ezért az egységes rezolúció nem valósult meg teljes mértékben. A három éves időszak persze elfogadható, ám az éves díjak megduplázása nem lenne helyén való, csak több év után lehetne egy ilyen szabályt bevezetni, A megfelelő backstop rendezés érdekében ezeket időben kell felállítani, javítva az alap hitelfevő képességét, ahogy ez szerelem szabályozóban egyébként már előirányzott is. A fő oka egy ilyen közös bankstop rendszer felállításának már ebben a szakaszban az, hogy az utána következő rezolúciós eljárásokban egyenlő elbánás érvényesüljön. Az egységes alap tudnilik gyorsan kimeríthető volna a rendszer korai időszakában, ha nem ez lenne az elv. És ez azt is jelenteni, hogy minden ezt követő ügy a nemzeti backstopra kéne, hogy támaszkodjék, hogyha nem sikerül fenntartani az európai szintet. Ezért van szükség erre a közös backstopra, hogy egységes elbánást tudjunk biztosítani hiteles, robosztus alapműködést előrányozva. Persze a, a depleted, naturalized források felváltása, kiváltása a, azt követeli meg, hogy igazi európai alap működjön, és ne tagállamokra szétaprózódottan működjön. A legacy ügyben az átmeneti időszak tekintetében az a meglátásom, hogy teljes világosságra lesz szükség, átláthatóságra az átfogó értékelés után. Az eh, a készlet átvilágítás után kell látnunk azt, hogy mely portfóliók értékelhetők, milyen rendelkezésekre van szükség, és vajon a nem működő hiteleket pontosan meghatároztuk-e, és foglalkoztunk rá ez ezek által e, felvetett problémákkal is, hogy a stressztesztek elég szigorúak-e. Szerintem az átfogó értékelés eredményének láttán tudjuk majd világosan, átfogó módon értékelni a helyzetet. Ezen átfogó értékelés után tudjuk például a tőkehiányokat érzékelni és jelezni, és ezeket kezelni azon prioritás alapján, amely szerint a magánalapok jönnek először, ha nem, akkor, akkor a tagállami backstopok, és, és ha tagállami szinten nincs megoldás, akkor lép be az európai szint, amikor is az ISM-ből vesz föl hitelt az érintett tagállam, vagy mielőbb a közvetlenül a, a, a, mielőbb a, a közvetlen újratőkésítési alapból. Ám mindenképpen az átfogó értékelés után tudunk teljes körű világos képet nyerni, és mindenképpen nagyon szigorúan kell lefolytatni ezt a gyakorlatot. Ami a, hat, a plenáris ö, rezolúciós bord és a, a végrehajtási bord közötti hatalommegosztást, illetve hatáskör megosztást, újra megosztást illeti, nem tudok pontos választ adni erre most itt, ám az világos, hogy a, a, az igazgató tanács kell, hogy igazi hatáskörrel rendelkezzen, hogy tényleges döntéseket tudjon hozni a végrehajtói hatáskörben. Teljesen számon kérhető módon persze, és a plenáris bort kell, hogy felügyelettel bírjon e végrehajtási testület felett. Köszönöm, Nain asszony. Most az Alda nevűben Klinc úr kapja meg a szót. Köszönöm. Két kérdésem lenne mindösszesen. Az egységes felügyeleti mechanizmus nem szeretnénk, hogyha az eurózónát és az Európai Unió maradékát többi részét megosztaná. Ezért fontos számunkra az, hogy a nem eurózónához tartozó tagállamok is minél hamarabb csatlakozzanak a felügyeleti mechanizmushoz. Ön szerint mit lehetne, és mit kellene tenni annak érdekében, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot, kinek a feladata lenne ez, hogy, hogy önkéntes alapon a felügyeleti mechanizmushoz minden tagállam csatlakozzon. Szorít minket az idő, így nyilván önöknek is a külső szakértőkre kell támaszkodniuk. ők nem mindig végeztek kiváló munkát, ezt tudtuk, tudjuk a múltból. Hogyan lehet az biztosítani, hogy ezek a külső szakértők valóban megfelelő munkát végezzenek? Nos, egyetértek önnel az ügyben, hogy nem szabad, hogy megosztottság alakuljon ki az euróövezeti és hez tartozó és az ahhoz nem tartozó tagállamok között. Ezt többféleképpen is megtehetjük. Az első az, hogy az Európai Bankügynökséggel, az EBA-val szorosan együttműködünk, hiszen az egységes szabálykönyv az ő kompetenciájukhoz tartozik. Például az eszközminőség felmérés is az ebától indul. Nekem személy szerint meggyőződésem, hogy az együttműködés a felügyeleti mechanizmushoz tartozó és nem tartozó országok között az elmúlt hónapokban jelentősen javult. Személyes ügyemnek tekintettem is mindig ezt, és fontosnak tartottam, hogy ez megtörténjen, és remélem, hogy a jövőben is ez minden kérdésben így alakul majd. A felügyeleti testület előtt vállaltam önként, hogy az EBA, tehát a bankhatóság van is munkát vállalok, a frankfurti kemény munkám mellett még. Úgy érzem, hogy az EBA-val fenntartott kapcsolatok fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Nagyon remélem, hogy az SSM-hez csatlakoznak majd eh, azon kívüli országok is. Mi ennek a legjobb módja? Az, hogy jó munkát végzünk az egységes felügyeleti mechanizmussal. Ja, elnézést, és eh, nem reagáltam a második kérdésre, a, a a külső auditorok, a külső szakértőkre vonatkozó kérdésre. Nos, annyit mondhatok, hogy folynak a tárgyalások ez ügyben. Van egy projektvezetőnk, Zsigadelezer, aki a hármas számú főigazgatóság vezetője, a úgynevezett mikroprudenciális felügyeletért felelős főigazgatóság vezetője. Van egy irányító bizottság is, ahol a, a külső szakértőkre vonatkozó javaslatokat meg lehet kérdőjelezni. Van egy az átfogó ö, értékelésnek van egy központi hivatala is, ahol ezt meg lehet tenni. És az illetékes hatóságoknál, tagállami szerveknél is vannak eh, kihelyezett eh, ilyen kapcsolattartóink. Természetesen felvesszük a kapcsolatot a, a, a, a tagállami szervekkel, és a bankokkal, a banki szervezetekkel, az auditor eh, szervezetekkel rendszeresen egyeztetünk, éppen azért, hogy megelőzzük az ilyen helyzeteket. Úgy érzem, hogy ez a kormányzás vagy irányzás ez, ez megfelel a tekintetben az elvárásoknak. Köszönjük, Női asszony! Szile úr az egyszer frakció nevében. Köszönöm, köszönöm ezt az átfogó bevezetőt. Két kérdésem lenne. Az egyik az, az eszem tehát az EKB fe, hogy, hogyan történik az együttműködés az EKB felügyeleti szerve, illetve az Egyesült Államok belül vagy a kanadai partnereikkel, hiszen velük ugye már sok esetben aláírtak, vagy tárgyaltak együttműködésről. Vannak olyan termékek, amelyek ezekből az országokból származnak, ezek ugye hozzáférhetnek az európai piachoz. Ez milyen rendszerkockázatot jelent az EU piaca számára. második kérdés, ez kapcsolódik ahhoz, amit Wolf Klintz tett fel. Mi van azokkal a bankokkal, amelyek nem, európai, nem eurós országokból származnak, és az eurozónában működnek? Például svéd bankokra gondolok, akik a balti államokban domináns pozíciót foglalnak el, ugye nem sokára az összes balti ország az eurozónához fog csatlakozni. Kérdésem, hogy tudják-e hatékonyan felügyelni ezeket a bankokat, illetve a különböző egyéb hitelintézetekre is alkalmazzák-e majd a felügyelet, felügyeletet. Köszönöm. Valóban. Sokat egyeztetünk az Európai Unión kívüli partnereinkkel, az Egyesült Államok beli felügyelőkkel, az IMF-fel, az átfogó vizsgálatról, vagy értékelésről. Úgy véljük, hogy el kell magyaráznunk a munkánkat, hogy demonstráljuk azon elképzelésünket, hogy teljes mértékben átláthatóak legyünk, hogy a módszertan is átlátható legyen, hogy ismét, hogy megpróbáljunk az európai bankoknak bizalmat szerezni. Bizonyára észlevették azt, hogy az egyik hogy az egyik igaz, főigazgatónk korábban az Egyesült Államokban dolgozott egy felügyeleti szervnél, tehát a külső bevált gyakorlatot, vagy a jó példákat is, ha felhasználhatjuk, és elmondhatom azt, hogy egy olyan személy, aki jelenleg az EKB felügyeleti szervében dolgozik, nem sokára Kanadában fog hasonló feladatot ellátni, tehát így is megismerhetjük az egyéb intézményeket, és a jó példát így lehet elterjeszteni. mi, van, mi a helyzet azokkal a bankokkal, amelyek nincsenek benne az SSM-ben, de euróvezetben működnek? A home host, tehát a vendégbefogadó kapcsolatra nagyon komoly kapcs- nagyon komoly hangsúlyt helyeztem, és workshopot szervezünk a befogadó ország, illetve a küldő ország felügyeleti szerveivel. Vannak olyan országok, amelyek mind a két workshopban jelen voltak. Szerintem megfelelő módon sikerült létrehozni ezeket a workshopokat, nagyon hasznos volt, és látható volt az, hogy a befogadó és a küldő esetben is sikerült a felügyeleti szervekkel egyeztetni. Ami a skandináv eset illeti, a skandináv bankokat illeti, amikor a szepszelnöke voltam, akkor kértem a munkatársaimat arra, hogy készítsenek egy, egy, egy térképet arról, hogy a skandináv bankok hol vannak jelen, és ott a helyszínen is megvizsgáltuk a helyzetet. Megpróbáljuk tehát elérni azt, hogy a legjobb felügyelet, hogy a, a felügyelettel kapcsolatos bevált gyakorlatot elterjesszük, Egyébként az a személy, aki ezzel foglalkozik nálunk, Finnországból származik, úgyhogy nagyon jól ismeri a skandináv rendszert. És azt kívánjuk elérni, hogy ne legyenek plusz nehézségei a nem SSM-be tartozó bankoknak. Elnök, köszönjük, Núj asszony! Gígold úr következik a zöldek nevében. Madame... Üdvözöljük megint Önt, Núj asszony, szakbizottságunk körében. Alapvetően két kérdésem van. Az első az ön megjegyzésére reflektál, amelyet szóban is, még írásban is tett, válaszolva miszerint a felügyelőbizottság negyedévenként kéne a ülések jegyzőkönyvét elküldje nekünk. A tárgyalások során Burkhardt, Gulár és más képviselőtársai emlékszünk arra, hogy alapvetően a e tárgyalások során a jegyzőkönyvhez hasonló dolgokat kértük, nem azt írtuk, hogy ülések jegyzőkönyve persze, azért, hogy ne teremtsünk precedenst arra, hogy mi történik az LKB kormányzó tanácsában nem akartuk ezt mi meghatározni, hanem azt szerettük volna inkább, hogy egy, ennek megfelelő kifejezés szerepeljen, de ne az ülés jegyzőkönyve kifejezés. Mégis azt szerettük volna, hogyha az ülések után elküldik ezeket az anyagokat. Azt mondta, hogy akkor, hogy, hogy ezelőtt nyitva áll, kérem, hogy ragaszkodjon ahhoz, amit az IAE keretében akkor, amiben megállapodtunk. A második mondandóm az átfogó értékeléshez kapcsolódik, és ahhoz, amit Wolf Klintz mondott. Ön készen áll arra, hogy megossza velünk azt a listát, miszerint ott vannak azok a tanácsadók, melyik tanácsadó mely bankban dolgozott. Egyes neveket láttunk a sajtóban, a szaksajtóban, ám eh, átláthatóbb lenne, válna a dolog, hogyha ön megosztaná ezt a listát velünk. Melyik tanácsadó melyik bankban működött, működik? Lenne erre múlt? Köszönöm, Gigold úr, asszony. No, ami az ülések jegyzőkönyveit illeti. Mi így értettük, az, hogy hogy nevezzük, az mindegyet, a lényeg a tartalom. Lejegyeztem azt a tényt, hogy az üléseket követően ön kérte ezeket, és tájékoztatom a felügyelő bizottságot erről az óhajáról, remélem, sőt bízok abban, hogy az, ez a testület elküldi majd negyedévenként a jelentésben ezeket az anyagokat. Logikusnak tűnik, hogy a két döntés így kapcsolódik egymáshoz, de majd tájékoztatom e döntésről. Azt a listát illetően pedig, hogy mely tanácsadó, mely banknál dolgozott, működött, ma nem tudok válaszolni erre, hanem majd levélben teszem, hisz meg kell bizonyosodjak arról, hogy ezt jogomban áll-e válaszolni, így, hiszen több külső konzulens az EKB vett fel, másokat viszont a nemzeti hatóság, tagállami illetékes hatóságok. Nem tudhatom, hogy ők hajlandóak-e megosztani velem, illetve önökkel az ő tulajdonban levő listákat, de remélem, hogy igen. igen. Sven, parancsolj. Köszönöm, hogy utána jár. lehet, hogy egyképpen értjük ezt a dolgot, ám mindenképp fontos volna ez, hiszen bizonyos kérdésekkel választ adna. Mert a, a szaksajtóban olvasott nevek alapján úgy tűnik, mint hogyha érdekütközés, összeegyeztethetenség állna fenn, nagyon valószínű módon, mert egyes tanácsadók néhány évvel egy-egy bankban működtek, aztán megbízást kaptak egy másik bankból, és most meg tanácsadóként működnek, és a, az érintett, tehát a, a vállalatok köre nagyon korlátozott, akik, amelyek érintettek lehetnek ebben a körben, és felmerül a, az aggály, egyik vállalat lehet, hogy a másik lábújára lép ebben a szűk körben, ezért van a fontos átláthatóvá tenni azt, ki hol működött, és hogyan lehet az egyes összeférhetetlenségi ügyeket, potenciális összeférhetetlenségi ügyeket kezelni, már azzal, hogy kiválasztjuk a, a szakértőket. Tud tekintve arra, hogy viszonylag kevés auditorcég működik a piacon. Az, amit kritériumkod meghatároztak, az tehát, hogy nemzeti tagállamok, tagállami felügyeletek tehát az elmúlt két pénzügyi évben a banknál szereplő tanácsadót ne vegyenek fel, ez volt a követelmény. Szerintem a két év túl hosszú, de ez volt a kritérium. Úgyhogy egyes auditorok valószínűleg az megelőző két évben nem állt a kapcsolatban a vizsgált bankkal, de hogy előtte lehet, hogy álltak, az, az egy lehetőség. Köszönöm, Gigold úr. Most a néppártevőben Dorfman úr. Köszönöm új asszonynak, hogy ellátogatott hozzánk. Rén biztos a legfrissebb eh, makrogazdasági eh, egyensúlytalanság jelentésben eh, keményen eh, kritizálta a, a, a bankrendszert, például Olaszországban eh, eh, a banki hálózat alacsony nyereségességét, sűrűségét és a takarékszövetkezetekre rámutatott, mint gyenge pontra az olasz bankrendszerben. Az én régiómban kis takarékszövetkezeteknek szövetkezeteknek szer is vannos, elmondhatom, hogy ezek az elmúlt években megtették, amit vártunk tőlük. A KKV-knak a hitet biztosítottak, a családoknak hitet biztosítottak. Sikerült túlélniük ezt a gazdasági válságot, a credit crunch elő sikerült elmenekülniük. Úgy tűnik számomra, hogy igen, furcsa az, amit Rén biztos úr kritikaként felhozott ellenük. A kérdésem önhöz a következő, önnek mi az álláspontja takarékszövetkezet ügyben? Will not uh, mention uh, banking system in, in particular, but uh, I would say that there is... Nos, ezzel kapcsolatban annyit mondhatok, hogy Európában több banki üzletmodell is megfér egymás mellett. Kis, közepes, nagy bankok, nemzetközileg aktív bankok, hazai bankok, kereskedelmi bankok, mind megférnek egymás mellett. Nem hiszem, hogy egy bank attól jó vagy rossz, hogy mekkora vagy milyen üzleti modellt követ. A B-zónás bankokról beszélt jó Drági, azok tartoznak ide, amelynek túlságosan sok olyan eszköze van, amelyek nem teljesítenek jól, és emiatt nem tudnak a gazdaságba hitelkihelyezéseket eszközelni. Nagyon remélem, hogy az átfogó értékelést követően a szükséges intézkedések megszületnek, és nem lesznek ilyen uh, zombi bankok. I would like now on behalf of Mrs. Köszönöm. Tyson asszony szeretett volna itt lenni, de váratlan fejlemények miatt mégsem tud részt venni ezen az ülésen, elnézést kér. Sanchez Presedo úrnak adom meg most a szót. Eh, Köszönöm szépen, három konkrét kérdésem lenne. Az átmenetet hogyan képzelik? Novembertől kezdve ez már működőképes lesz? Vagy hogyan gondolják, fokozatosan fog ez felállni? Volna, ha nem lenne átfedés a felügyeleti és a és az, és az információközlési feladatok között. Második kérdésem, mi a helyzet a financial reporting-gal? reporting Jó lenne itt is elkerülni az átfedéseket? Azt sem, azt sem lenne túl jó, hogyha az információ elnyomna minket, tehát túl sok információ állna rendelkezésre egyszerre. Még egy dolog, a Basel 3-mal kapcsolatban van egy új monitoring feladat, úgy tűnik, hogy az első csoportban lévő legtöbb entitásnak kevés problé- kevesebb problémája van, mint a többi csoportban. Vajon jobb eredménnyel jár ez, mint a közvetlen felügyelet? Thank you. Uh... Köszönöm. Nézzük az átmári időszakot. Felel a rendszer novemberre. A válaszom határozottan igen. Minden területet megvizsgáltunk, nyomon követjük a fejleményeket, erre nagyon odafigyelünk feladatainkat prioritásokba csoportosítjuk, megkülönböztetjük azt, hogy mi az, amire feltétlenül szükség van, és ehhez kapcsolódik egy ütemterv, illetve melyek azok a dolgok, amelyek jó esetben működőképesek lesznek. Meggyőződésem, hogy ez felvállalhatóan megoldható az átmegy időszak október-november lenne. A illetékes nemzeti szervekkel párbeszédet folytatunk, próbáljuk azt elérni, hogy novemberig meghozzák a szükséges döntéseket, hogy ne novemberben legyen problematikus az átmenet. Itt is szerintem jól állunk. Említette az átfedések elkerülését a felügyeletben. Igaza van. Ezt próbáljuk elérni. A rendelet megkülönbözteti a szignifikáns és a nem annyira szignifikáns bankokat, de a rendszer egy és ugyanaz. Egységes felügyelet, kézikönyv, szabályok, ajánlások, ez az összes európai bankra vonatkozik majd az SSM-ben. Ami pedig a jelentéstételt illeti, milyen követelmények lesznek itt. Jelenleg az átfogó értékeléshez nagyon sok adatot gyűjtünk össze, úgyhogy mi is, és a tagállami szervek is ezzel vannak elfoglalva, a bankok is, de ennek az a célja, hogy visszaállítsuk a bizalmat az európai bankrendszerbe. Ami a jövőt illeti, a jövőbeli jelentéstételt, az összes felügyeleti szervtől begyűjtjük az adatokat, a szignifikáns és a kevésbé szignifikáns bankoktól is, az Európai Bankhatóság ajánlására. Nekik vannak szakmai szabványaik, de lesz még lkb ból származó felügyeleti jelentés is, hogy ne legyenek kiskapuk. Erről még nem született végleges döntés, hogy hogyan fog ez történni, úgyhogy ezt még meg kell, erről még dönteni kell, és megfelelő időhatárokat kell létrehozni, hogy a kéréseinkre tudjanak, tudjanak reagálni. Konkrétan lesz majd egy finrep temlát is, ez azt jelenti, hogy európai formátumban kérjük majd a fizetési mérleget, a szignifikáns bankok esetében és a kevésbé szignifikáns bankok esetében is. A kevésbé szignifikáns bankok esetében ezt leegyszerűsítjük, és aztán lesz majd egy külön küszöb az eszközökre vonatkozóan, hogy ne kérünk túl sokat a kisbankoktól. Nem feltétlenül kell a nemzetközi számvétel, számvételi szabványokat használni ehhez. A lényeg az, hogy begyűjtsük az összes anyagot, kis és egészen apró bankoktól szerintem arányosan kérünk adatokat, illetve jelentési kötelezéseket. Köszönöm, hogy az elnök Gullár asszony következik. Köszönöm, hogy asszony. Köszönöm, hogy újra itt van közöttünk, ahogy reméltük, hogy újra itt láthatjuk az Ekonszak Bizottságban. árnyék előadóként én is hoztam Eliza eh, aggodalmát. Nem túl technikai, hanem inkább általános jellegű. Nem tudom, hogy feltűnt-e önnek, hogy szeretnék a szanálási kérdést eh, minél hamarabb lezárni, ugyanakkor a szanálási alappal kapcsolatban a banki befizetések kérdése fel sem erőt. Szerintem ez eh, demokratikus kérdést is felvett. A, a sok kérdése ez teljesen külön dolog, de van még egy aggasztó dolog, óriás pénzekről van itt szó, és, és a banki rendszer heterogenitására is kihatással lehet ez, és nem kellene sokkal nagyobb figyelmet szentelni ennek a kérdésnek, mert megállapodunk, hiszen van egy szanálási szervezet, van egy szanálási alap, de honnan jön ebbe a pénz, ahol, azokban az államokban, ahol nagy banki banki csoportok vannak, ott a bevételek egy részétől is elesik az állami költségvetés. Nem tudom, hogy az ECFIN ez mit szól majd. Ez azt jelenti tehát, hogyha a költségvetési megszorításokat is fenntartjuk, akkor tulajdonképpen a, a, a, az adófizetők fizetik meg ezt az egészet közvetve. Lehet, hogy egy túlságosan politikai kérdés azt mondja majd, de ön szerint nem kellene, hogy a rendszer megfelelően szilárd alapokon nyugodjon ahhoz, hogy ne kelljen egy olyan harcot, hátvét harcot folytatni, aztán nem az egész rendszert kergetheti veszélybe. Köszönöm ezt a kérdést, nagyon fontos kérdés ez. A felügyeletet ellátók számára fontosak, hogy azok az eszközök, amelyekkel láthatják a feladatokat, a, a, a kormányzás, a, a döntéshozatal, a bankszolálási mechanizmusban, persze ez, ez fontos, de hát az adózási kérések nem tartoznak természetesen a bankfelügyeletet ellátók hatáskörébe, ugyanakkor az befizetések kiszámításának a módszerén bizony van még mit finomítani, vagy ezt mélyebben érdemes tanulmányozni nem szabad ugyanakkor, hogy a bankszenálási eh, mechanizmus eh, életbelépését ez eh, késleltesse. A Financial Times-ban olvastam egy érdekes cikket pont a e témában, amikor idefele jöttem. Igaz, hogy egyik tagámról másikra ez óriási torzulást hozhat, éppen ezért ezen érdemes elgondolkodni. Csak nagyon röviden visszakérdeznék, elnök úr. Demokrész kagyaként fükez a tagállamok feje fölött, mégis a ta, nem, nem találtak erre megoldást? Nehéz ezt megmondani, én sem vagyok igazából egy jogász, a, a befizetések, a szanálási alapban történő befizetések kiszámítását, illető kérdések hogyan oldható meg hát, jogi szempontból, hogyan lehet ez egy, egy biztos alapokon álló, ugyanakkor igazságos rendszert létrehozni. Igaza van, ennek komoly költségek merülnek fel, nagyon könnyen kihúzhatjuk ezzel a gyufát az adófizetőknél, úgymond. Ezért egy, egy átmeneti rendszerrel, ha elkezdjük, akkor azt persze utána majd lehet finomítani, de igaza van ezen a területen nem elég alapos munkát végeztek, például a hatástolmányok hiányoznak, de remélem, hogy ez a probléma nem gátolja meg a rendszer működés belépését. Köszönöm. Ha van még hozzászóló, Lambert úr megkapja az és akkor zárjuk a fordulót. asszony, újra üdvözlöm itt az Ekonszak Bizottságban. Sokat látjuk, szinte visszatérő vendégként üdvözölhetjük itt. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatban nagyon meglepett egy cikk, amelyben azt olvastam, hogy Oliver Weiman, akit pont kiválasztottak a, a felügyeleti mechanizmus és az átfogó felügyelet végrehajtására egy, egy brit cégben is érdekelt. A, a, a bankunió pedig a City of london a londoni bankvilágot veszélyezteti az EKB ezáltal. Nagyon furcsa tehát nekem, hogy az eurózónán belül ilyen szerepet játszik -e, e közben Londonban mást. Valóban elkerülhetetlen, hogy pont őt válasszuk erre a megtisztelő feladatra, amikor egy ilyen cég alkalmazta őt? Persze tudom, hogy politikaian roppant kényes, éppen ezért nem szabad olyan embereket alkalmazni, akik az Európai Unió makrogazdasági történetének hát nem legdicsőségebb időszakát jelzik nem hiszem, mondjuk benne biztos, hogy volt igazán más választásunk, hiszen az EKB eh, szintjén nem volt, eh, nem volt felügyelő, amikor kiválasztottik az említett úriembert. A pénzügyi stabilitási főigazgatóságról eh, érkezett, tehát Azt hiszem, hogy olyan fajta szakértelemmel rendelkezett, amely elengedhetetlen ez a feladathoz. Olivier Neumann ugyanakkor egy olyan pályázat végén választottuk ki, amelyben az LKB elvárásait elég szigorúan lefektettük, és hát az elbírálás során figyelembe vettünk mindent, megtettünk annak érdekében, hogy az etikai szabályokhoz tartsuk magunkat a lehető legnagyobb mértékben, hát amit az újságok írnak, Olivier másik országban, másik munkájával kapcsolatban, hát nehéz, nehéz ez bármit hozzáfűznöm, hiszen én a hetente többször találkozom vele, és, és tényleg szakmailag kikezdhetetlennek ismertem meg, és úgy érzem, hogy az EKB-nak nagyon sokat segíthet, még akkor is, hogyha a módszertan tekintetében például szakértőként kiküzdő véleményét. Visszakérdeznék, a a kínai nagyfajt sokszor felmerül nem csak a Kínával kapcsolatban, eh, a eh, London City, illetve a, az angol eh, vezetők attól tartanak, hogy az LKB megpróbálja az ő üzletüket, a banki szektort, a londoni banki szektort a kontinensre átelepíteni, ezért beszélnek egy ilyen kínai nagyfalról itt is, de mégis azt gondolom, hogy az LKV van egy ilyen külsős, pont egy ilyet választani, és a falon belülre behozni, hát ez, ez nagyon-nagyon veszélyesnek érzem hiszen olyan információkhoz férhet hozzá, amely rengeteget érhet a londoni Citynek az összeférhetetlenséget hoztam fel, tehát én úgy gondolom személyesen, hogy, hogy ez elképesztő, hogy olyan külsősöket választunk, akik, hát azt mondta, hogy lehet, hogy nincs, nem is volt más választás. Nem, hiszen a olyan információk birtokában van, amit egy, egy hozzá álló céghez eh, nem tudom, hogy mi garantálja, hogy nem jutatja el. Szerintem még ezt csak ismételni tudom eh, eh, magam, ez, ez etikailag igencsak megkérdezhető. Hát, válasz, etikai normák merülnek, kérdése merül itt fel, Természetesen mindenkinek a titoktartási nyilatkozatot alá kell írnia, el kell fogadnia, ehhez kérdésem férhet. Nagyon szigorúak az adatkezelési szabályok is, tehát én úgy érzem, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez az egész eljárás lehető legetikusabb keretek között folyjon. A Londoni City hogy úgy érzi -e, hogy az eurózónába kell áttelepíteni a bankokat, banki tevékenységüket? Nem. Semmi ilyesmit nem kér az LKB. A, nem is érdemes reagálni az ilyen felvetésekre. Ugyanakkor az euró hoz szükséges infrastruktúra legyen az eurózónában, ez egy természetelvárás, de e, minden más e, politikája, döntése, álláspontja az LKB-nak nyilvános, ezért érdemben nem is reagálni erre a felvétésre. A comprehensive assessment, ez, a, ez az átfogó vizsgálat, egy felmérés, értékelés, ez, ez egy különleges dolog. Akkor kezdődött ez a folyamat, amikor az LKB-nál még nem voltak bankfelügyeletet ellátók, és ez egy egyszerű és, és különleges eljárás. Óriási dimenziókról beszélünk, hát konkrét adatokkal is megpróbáltam ezt alátámasztani, hogy mekkora munka ez. A, egész egyszerűen nem megoldható ez a tagállami bankfelügyeletekkel. Ehhez kevés, nincs meg a megfelelő forrásuk. Persze egy nagyon bonyolult helyzetben nem lehet tökéletes döntéseket hozni. Az eljárás, az eljárás rend, a döntéshozatal az EKB-ban e nem gyors, de a végül azt hiszem, hogy meghozza vált eredményt. Köszönöm szépen, új asszony. Megenged, hogy én is föltegyek egy kérdést spanyolul. Kérdésem az, hogy tudna részleteket mondani az Asset Quality Review ö, folyamattal kapcsolatban, illetve a tesztekkel kapcsolatban. Igen. A bankok és a tagállami felügyeleti szervek foglalkoznak ezzel. E, nagyon fontos, hogy ehhez meglegyen az ütemterv, tehát az Asset Quality Review és a Stress Test esetében is. Ezt mindig is így terveztük. Az Asset Quality Review vége és a Stress Test eleje között van egy kis átfedés, ami a Stress Testet illeti. Benne vagyunk a, Európai Bank hatóság európai naptárjában, úgyhogy ez még nagyobb bár teszi a felelősséget, felelősségérzetet, nyilván időben kell elkezdeni, de eddig elmondhatom, hogy kiválóan betartottuk az idő határokat. Köszönöm szépen, köszönöm, megköszönöm ezt az első nyilvános meghallgatást Daniel Nújasszonynak. Október 7-én lesz a következő meghallgatás. Nem tudom, hogy ki lesz itt még Nújasszonyon kívül, de ő biztos itt lesz. Köszönöm. Igen, várom is ezt.